Iniziamo. Kezdjük meg az ülést. Innanzitutto buon anno a tutti. Mindenek előtt boldog új évet kívánok mindenkinek. Folytatjuk munkánkat. Egy rendkívül fontos alkalom keretében, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megismerjük a mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos Dácson Csolosz véleményét e témakörben. Üdvözlöm a biztos urat a szakbizottság nevében, és előzetesen is köszönetet mondok azért a pontosságért, amiért válaszolt kérdéseinkre meghallgatásunk során szeretném kiemelni a következőt, biztos úr. A szakbizottság valamennyi aggodalmát kifejezte az Európai Bizottság dokumentumával kapcsolatban, amelynek címe Reform Agenda de la Global Europe, amelyben szó esik a mezőgazdasági források jelentős csökkentéséről. Valamennyi aggodalmunkat kifejeztük ebben az értelemben az önelügyének Marian Fisherből biztos asszonynak. Paradoxnak tűnik számunkra, hogy egyrészt szükség van arra, hogy elgondolkodjunk a közös mezőgazdasági politikáról, ugyanakkor viszont kialakul egy nagyon egyszerű versengés a források felhasználása között és ez azzal fenyeget, hogy a mezőgazdasági kiadásokat nagyon jelentős mértékben csökkentjük majd azon új kihívások előtt, amelyek a társadalom előtt állnak. A biztos asszony elmondta, hogy ez nem felel meg elképzelésének, és reméljük, hogy ezt a biztosítékot biztos úr öntől is megkaphatjuk a mai alkalommal. Ezen kívül ez a szakbizottság több alkalommal foglalkozott a közelmúltban kialakult válsággal amely nagyon sok termelő ágazatot sújtott Európában. A sajt és tertermelő ágazatot, elsőként ezt sújtotta az árcsökkenés, és sok más termelő ágazatot is. Megpróbáljuk az egész európai terület szükségleteit képviselni északtól délre, keletről nyugatra. Tudatában annak, hogy Európára egységes rendszerként tekintünk, és csak így lehet kiegyensúlyozott és következetes beavatkozásra sort keríteni, amely megfelel az európai társadalom igényeinek. Számot kell vetni a gazdálkodók különleges igényeivel mind a 27 tagállamban. Egy kis figyelmet kérek most, mert a feladatom az, hogy bemutassam, mi lesz az eljárás módja ennek a meghallgatásnak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a biztos elfogadására vonatkozó iránymutatások szerint a parlament értékeli a biztos jelöltet annak általános kompetenciája alapján, európai elkötelezettsége alapján és a személyes függetlenségi garanciák alapján. Ezen kívül értékeli ismereteit, szaktudását, a következő jövőbeli tárcáját illetően, és a kommunikációs képességét úgy szintén. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a meghallgatás előtt a biztos jelölt írásban válaszolt egy előkészítő kérdőívre, és ezeket a válaszokat minden nyelven rendelkezésre bocsájtottuk a képviselőknek. Nagyon röviden szeretném bemutatni a meghallgatás lefolytatását. Először is a biztos jelölt egy szóbeli nyilatkozatot tesz, melynek időtartama 10 percet nem haladhatja meg. Ezen nyilatkozatot követi körülbelül 2 óra 40 perc kérdés, amelynek sorát az egyes politikai frakciók egy-egy képviselőinek kérdései nyitják meg. A vita a pingpong rendszerben zajlik, 5 percet kap minden egyes kérdés-felelet, egy perc a kérdés, két perc a biztos válasza, egy perc a pótkérdés, ha van ilyen, és egy perc a záró válaszra, ha kell. A képviselők felszólalására adott időtartam maximum egy perc lehet. Minél rövidebbek lesznek a kérdések, annál több idő marad a biztos jelöltnek a válaszadásra és így lehet még esetleges pótkérdéseket is feltenni. Pontosítani szeretném, hogy a kérdéseknek a pótkérdéseknek a biztosított válaszaihoz kell kapcsolódniuk, és más témákat nem vethetnek fel. A meghallgatás vége előtt a biztos jelölt rövid zárónyilatkozatot tehet, melynek időtartama legfeljebb 5 perc lehet. A vitát 22 nyelvre tolmácsolják. Valamennyi felszólaló használhatja tehát saját anyanyelvét. A vitát a weboldalon, a parlament internet oldalán élőben közvetítjük. A videófelvétel pedig szintén ezen oldalon rendelkezésre áll majd a jövőben. A felszólalásokat írásban is közlik majd egy beszámolóban, amely a lehető leghamarabb rendelkezéssel majd. Most pedig, kedves kollégák, tisztelt biztos jelölt úr, megadnám a szó Dácson Csolos biztos jelöltnek, aki a mezőgazdaság és vidékfejlesztés biztos jelöltje, hogy tartsa meg beszámolóját maximum 10 percben. Öné a szó, biztos jelölt úr. Thank you, Chairman. Honor Honorable Chair Di Castro, Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma reggel önök előtt. Vajon miért? Nos azért, mert a Lisszaboni szerződés életbelépésével a közös agrárpolitika hatáskörét megerősítették, közösségi jellegét, és az Európai Parlament is teljes mértékben részt vesz a döntésekben ezt a politikával kapcsolatban. Szeretném biztosítani önöket afelől, hogyha megerősítik jelölésemet, akkor stratégiámat úgy fogom felépíteni, hogy figyelembe veszem ezt az új valóságot. Miért is örülök ennek? Nos, azért, mert jól tudom, hogy a minősége és hitelessége a közös agrárpolitikának erősíthető az Európai Parlament részvételével, együttműködésével. Jól ismerem némelyiküket korábbi posztomról, amikor is román agrárminiszter voltam, illetve a szakmai karrierem más időszakaiból azt is jól tudom, hogy az európai mezőgazdaság és vidéki területek sokfélesége is képviseletet kap az önök révén. Ez a szakbizottság jól mutatja azt a sokféleséget, jól képviseli a sokféleséget, amelyet szeretnék megőrizni és erősíteni az európai mezőgazdaság területén. Azt is jól tudom, hogy az önök szakbizottsága fontos jogforrása a politikai szaktudásnak a közös agrárpolitika továbbvitelében. Mint politikus nyitva állok az önök gondolatai, nézetei előtt. Ebben a szellemben szeretnék részt venni a mai meghallgatáson is, hogy értékeljék tudásomat egyrészt, másrészt, hogy eszmét cserélhessünk. Bemutathassam gondolataimat, terveimet, és hogy együtt tudjuk feltérképezni a kap jövőjét. Szívesen hallgatom meg önöket, és szívelem meg a tanácsaikat. Azonban ezt megelőzően engedjék meg, hogy bemutatkozzam, illetve bemutassam szakmai elképzeléseimet, és engedjék meg, hogy anyanyelvemen románul tehessem ezt. 1969 în România, o țară care a trecut prin colectivizare, prin... Romániát képviselem, egy olyan országot, ahol a mezőgazdaságot kollektivizálták, aztán forradalom is lezajlott, rendkívül ö, nehéz fejlődés jutott be az ország, mire megtalálta újra a helyét Európában. A 90-es évek óta vagyok aktív, az Európához való közeledés óta, amióta a közép európai országok kommunista rezsimből megindultak az Európai Unió felé. A, az alapértékek és a szabadság mentén építettem karrieremet, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési témában. Romániában is figyelemmel kísértem, és más tagállamokban is a mezőgazdaság fejlődését dolgoztam, nagy gazdaságokban, a szakmai szervezetekkel is kapcsolatot tartottam, helyi szinten is, meg nemzetközi szinten is. Az európai politikával is foglalkoztam, és amint mondottam, a politika többféle döntési szintén is dolgoztam mezőgazdasági miniszteri posztot is betöltöttem, nagyon nehéz időszakban még hozzá. Minden intézkedésben, amelyet akkor hoztam, a integrációt igyekeztem erősíteni. Azt megértettem, hogy a íróasztal mellől nem lehet tervezni a mezőgazdaságot, csak a valóságos párbeszéd révén minden résztvevővel, minden termelővel és a piac minden részesével kell folyamatosan kapcsolatot tartani. Hölgyeim és uraim, a Lisszaboni szerződés a a római szerződés megfelelő elveit még meg tovább erősítette a mezőgazdaság területén. Az agrárpolitika ennek megfelelően elsősorban az élelmiszerbiztonságot kell garantálja a piacokon, valamint megfelelő jövedelmet kell biztosítson a termelők számára és a vidéken ülők számára. Ezen túl a közös agrárpolitika figyelembe kell vegye az igényeket és a ö, ö, belső fogyasztást, és alá kell húzni azt is, hogy mindaz, amit eddig elértünk, az az élelmiszerbiztonság stabilitásában ö, tovább is fenntartandó. Az Európai Unió most 27 tagállammal bír, sokkal sokrétűbb, sokszínűbb, mint korábban volt, ezáltal jelentősebb potenciállal is bír a vidék kiterületeken és a mezőgazdaságban. Nem csak az élelmiszertermelésben fontos ez a terület, hanem más cikkek és termékek tekintetében. És olyan kérdésekben is, mint a ö, környezetvédelem, a természeti erőforrások észszerű és fenntartható felhasználása, az éghalatváltozás elleni harc, illetve az állatvédelem és állatok jóléte is ebbe a témakörbe tartoznak, mindezekre figyelemmel kell lennünk, és mindegyiket úgy kell alakítanunk, hogy az európai mezőgazdaság jövője pozitív legyen a legnagyobb prioritás számomra a rangsor elején az kell álljon, hogy meghatározzuk a 2013 utáni kap jövőjét és formáját. Olyan vállalkozásokat is kezelnünk kell, amelyek egyrészt a gazdák részéről fogalmazódnak meg, akik stabilitást várnak, a fogyasztók elvárásainak is meg kell felelnünk, és az adófizetők is elvárásokkal bírnak, azt akarják, hogy átlátható, hatékony módon használják fel forrásaikat a közös agrárpolitika megfelelő eszközökkel kell rendelkezzen, annak érdekében, hogy a nagyra törő céljait teljesíteni tudja. A kap európai, valóságos, robosztus eszközökkel bíró európai politika kell legyen. Nézetem szerint ez három fő pillére, három fő elemre támaszkodhat. Először is a közvetlen kifizetések. Ezek ről bebizonyosodott, hogy fenntartható eszközt jelentenek, mi több nagyon fontos részét képezik a mezőgazdaságban dolgozók stabil és kiszámítható bevételeinek. A modalitásokat és a, a közvetlen kifizetések feltételrendszerét lehet persze alakítani, módosítani realista módon, több kiegyensúlyozás és a konvergencia irányában az egyes kategóriák, az egyes tagállamok és a régiók között kiegyenlítve a helyzetet, erre törekedhetünk, ennyiben módosítható. Azok a modern mechanizmusok, amelyek a piac szabályozását szolgálják, a legfontosabb célját kell szolgálják a közös agrárpolitikának, ugyanakkor a helyzés hiányosságokat is orvosolni hivatottak a piacon. Nagyon rugalmasan kell gyorsan reagálniuk a piaci fluktuációkra és változásokra, hiszen egyrészt hatása vannak ezek a mechanizmusok a bevételekre, a termelők bevételére, valamint az árakra szabályozó szerepet is játszania kell az áraknak. Nem szabad megengednünk, hogy olyan válságok álljanak be, amelyek egész ágazatokat sújtanak, vagy a mezőgazdaság egyes ágait, vagy a, azokat a sérülékeny régiókat támadják meg, amelyek nagyon fontosak, illetve válságot okozhatnak, ha nem jól működnek, a termelők bevé, jövedelmeiben. Tehát a piaci szabályozás fontos szerepet játszik, ugyanakkor az élelmiszerpiacon tapasztalható árváltozások és illetve a feltörekvő államok élelmiszer igényeinek szerepe az árak gyors változásában megoldásokat kíván, és szerintem közösen ezek a megoldások megtalálhatóak. Harmadsorban a vidékfejlesztési politika hozzá kell járuljon ahhoz, hogy a vidéki termelők és cégek szerkezetváltása megtörténhessen, ezek modernizálhassanak. Rendkívül fontosak tudnilik a vidéken működő cégek, többek között az éghalatváltozás elleni harcban és a széndiokszid kibocsátás, kibocsátás csökkentésében az európai mezőgazdaság sokféleségét ki kell használnunk. A PPP-ket kell támogatni, új innovatív hálózatokat kell kiépítenünk, a helyi szinten egyre több résztvevőt kell bevonnunk a fejlődésbe, a vidékfejlesztésbe, szorosan együttműködve a kohéziós politikával. Így biztosítható az, hogy a mezőgazdaság és a vidék kiterületek sokfélesége Európában hozzájárulhasson ahhoz, hogy egy európai gazdasági és szociális modell jöjjön létre, amely még világosabb, még, még előnyösebb, mint ahogy most érzékelhető. A vidéki területek a minőségre és a sokféleségre kell törekedjenek termelésükben a nemzetközi piacokon is. Ennek érdekében a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon is támogatnunk kell a vidéki területek és a vidékén élők és ezen termékek érdekeit. A nemzetközi piacokon is tehát támogatnunk kell ezeknek, ezeket, ez prioritás lesz számomra, és szoros együtt fogok működni a fogyasztóvédelemben és a nemzeti kereskedelemben dolgozó kollégáimmal a bizottsági testületben. Hölgyeim és uraim, amikor a közös agrárpolitikáról beszélünk, nem csak az élelmiszerekre kell gondolnunk, nem csak arról, ami a, a, a reggeliző asztalunkon van, hanem bizony több millió munkahelyről is az Európai Unió szerte. Ezért fontos az, még fontosabb, hogy együttműködjünk a e kérdéskör minden vetületére koncentrálva. Grazie. Grazie, grazie. Köszönöm, biztos jelölt úr, köszönöm, hogy tökéletesen betartotta a határ, az időt is, és köszönjük a kezdeti biztosítikait. Most pedig kezdjük meg a kérdésfeleletek első körét a politikai frakció koordinátoraival. Albert Desz kap elsőként szót. Albert. Köszönöm, elnök úr. A néppárti frakció nevében Csolos biztos jelölt urat üdvözlöm, és nagyon sok sikert kívánok neki. Szeretném megkérdezni, hogy a sok területre tekintettel, mely szerint nehéz a jövedelmi helyzete a mezőgazdaságnak, a római szerződés követelései alapján hogyan lehet a megfelelő jövedelmszintet biztosítani a gazdálkodóknak az EU-ban? az új orientáció a mezőgazdaság számára nagyon fontos, és itt a 70-es és a 70-es cikk is nagyon fontos, valamint a 73-as cikk követelése, mely szerint ön ellene van-e annak, hogy a második pillér egyes részeit a regionális politikába telepítsék át a döntő kérdés, hogy hogyan akarja az Európai Parlamentet bevonni annak érdekében, hogy kontrolljogainkkal jogainkkal élhessünk. Köszönöm. Komisszária. Biztos úr. pentru întrebare. Köszönöm szépen, Desz úr, a kérdést. Úgy vélem, hogy az írásbeli válaszomban is kifejtettem, meg a bevezetőmben is utaltam rá, hogy a közös agrárpolitika nézetem szerint kell, hogy foglalkozzék a gazdák jövedelmeinek stabilitásával és általában a stabilitással a piacon. Ezért gondolom úgy, hogy az első pillér és a közvetlen kifizetések ezt a célt kell kövessék. Egyrészt egy minimum jövedelmet, meg egy stabilitást kell, hogy vigyenek a rendszerbe a gazdák jövedelmét tekintve, Ugyanakkor a piaci szabályozó mechanizmusok, melyekkel szintén foglalkozni kívánok, ugyanakkor anélkül, hogy visszalépnénk a régi rendszerre, ezek azért is fontosak, mert a piaci fluktuációkat kiküszöbölhetik, és stabilitást biztosítanak szintén. Mind a két rendszer, mind a két eszköz felhasználható tehát. Ami pedig a második pillért, a vidékfejlesztési politikát illeti, véleményem szerint ez a pillér továbbra is a, a kap keretében kell maradjon. Tehát nem lehet a két kérdést egymástól leválasztani, a kettő szorosan összefügg. És az is fontos, hogy a kohéziós politikával szorosabbra fűzzük a, az egyeztetést, az együttműködést, elkerülve azt, hogy a városi és vidéki területek között lefedetlen régiók vagy területek maradjanak. Tehát a, modernizál, a mezőgazdaság modernizálása és a vidékfejlesztés kéz a kézben kell járjon. Ami pedig az Európai Parlament részvételét illeti mindenben, nagyon világosan kifejtettem, hogy számomra ez együttműködés rendkívüli fontosságú, hiszen jól tudom, hogy ebben a szakbizottságban is nagyon sokféle szaktudás kompetencia érvényesül, és szükségem van a munkám során arra, hogy támaszkodhassak ezekre a szaktudásokra. Hát- Bert úr hajta választani. Nos, köszönöm biztos úr a választ. Döntő lesz a következő időszakban, amikor ön tevékenykedik majd, hogy megfelelő külső védelmünk is legyen. Tudjuk, hogy a külső védelmet leépítik, de itt most arról van szó, hogy az európai gazdálkodóknak nagyon sok feltételt kell teljesíteni, például a növényvédelem területén, és sikra szelle majd azért a bizottság nevében, hogy az Európába érkező import ugyanilyen feltételek mellett termelődjék, hiszen nekünk feltételeknek kell megfelelni, és olyan élelmiszert hoznak be, amelyek ezen feltételeknek nem felelnek meg, ez egy döntő kérdés és össze, összhangban azzal, ami a mezőgazdasági politika jövőjét jelenti, fontos, hogy mi történik majd a tejágazatban is. Tehát hogyan képzeli el ennek az ágazatnak a jövőjét, hiszen most nagyon nagy problémák vannak a jövedelemmel ebben az ágazatban, éppen ezért fontos lesz, hogy válaszokat találjunk itt, és hogy a jövőjüket biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen a kérdést. Egy percben persze nem tudok kimerítő választ adni erre a kérdésre, azonban a külső védelem, úgymond, Jól tudjuk, hogy az élelmiszerbiztonság, az élelmiszerhigiénia és az egészségügy, valamint az állategészségügy gondoskodnak arról, hogy ne kerülhessenek be bizonyos termékek a mezőség, a mi piacainkra. Ami pedig a saját termelésünket illeti, a felől biztosíthatom, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon biztosítanunk kell, hogy az európai sztenderdeket, szabványokat, normákat az importtermékek esetében is be kelljen tartani. Ami pedig a tejtermékeket illeti, éppen most folyik az a vita, mely az ágazat jövőjével foglalkozik, ahol is új mechanizmusokat igyekeznek kialakítani, rendszerbe vinni, melyek révén például a tej kvóta leépítésre tudunk ösztönözni, és új modalitásokat tudunk kiépíteni. Ene. Ringraziamo. Köszönjük Albert Desznek és a biztos úrnak, és rögtön meg is adom a szót Luis Capolas Santosnak. Téd a szó, Luis. Köszönöm. Elnök úr, biztos jelölt úr, hadd üdvözöljem Önt itt, és sok sikert kívánok az SND frakció nevében. Amikor az új tagállamok fézingénye eh, befejeződik, akkor egy új kapot tudunk eh, kialakítani, amely megfelel a WTO követelményeinek. Teljesen egyetértek eh, azzal, amit a bevezetőjében mondott, hogy a legfőbb prioritása az lesz, hogy a gazdák érdekei érvényesüljenek. Tudja Tud bizonyára ön is arról, hogy nagy különbségek vannak a különböző elosztásokban Európában. Azt gondolom, hogy van egy kis ellentmondás az írásos válasza, írásos válaszával, amelyben azt írta, hogy ön egy komoly szándékú reformer, illetve azok között, a megjegyzések között, amelyeket december 7-én tett, ahol csak kiigazításokról beszélt, és a reform szót kerülte. Melyik az igazi álláspontja? Disegnado. Jelölt úr. Nu știu ce anume a fost preluat de presă, dar știți, domnule Capula Santos nem tudom, hogy mi jelent meg a sajtóban, de Kapula Santos úr tudja, hogy mi már beszéltünk erről a témáról, és világosan elmondtam, hogy a kapnak reformra van szüksége. A jelenlegi feltételeknek jobban meg kell felelni, tehát a 27 tagállamból álló EU-nak a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés változtak, nagyon nagy a sokszínűség, és a gazdálkodók jövedelme valamint ez a jövedelem stabilizációja a reform révén számára, ezek nagyon fontosak. Ez nem azt jelenti, hogy csökkenteni kell a támogatásokat, vagy bizonyos mechanizmusokat megszüntetünk. A reform számomra azt jelenti, hogy kiigazítunk valamit az új helyzetnek megfelelően. Ez a szendékom. Szeretném végrehajtani a reformot de nem a reform kedvéért, hanem azért, hogy megfelelő megoldást találjunk, amivel a jelenlegi helyzetre reagálni tudunk. És ez az erős szándék, ezzel rendelkezem az európai politika irányába, valamint a nemzetközi tárgyalások vonatkozásában is, ahol a mezőgazdaság alapvető fontosságú elem. Nem hiszem, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások, amelyeket megkötünk, nos, ott gyengítenünk kell a mezőgazdaságunkat, hanem a nemzetközi piacokon jobban kell kihasználnunk esélyeinket mezőgazdaságunk számára. Ez a válaszom Kapulás Santos úrnak. Sajnos minden témára nem tudtam kitérni, de biztos lehet abban, hogy a jövőben is párbeszédben állok majd az Európai Parlamentben, és nem, parlament és nem a sajtó révén, hanem közvetlenül. Luis, vagy intervenir ancora? Hozzá kívánsz még szólni? Köszönöm a választ, biztos jelölt úr. De további tisztázásra van itt szükség, mint ahogy ön is mondta, a kapnak a legérzékenyebb része, a kap reform legérzékenyebb része az, az hogy milyen feltételekkel fogjak járni a pénzügyi segíts, fog járni a pénzügyi segítség. Gondolja, hogy a történelmi feltétel, illetve a történelmi kritériumrendszer az már idejét múlt, vagy adott esetben 2013 után is meg lehet tartani ennek a kritériumrendszernek egy részét. Ha nem, akkor mi lesz a kritériumrendszer? Gondolja, hogy itt figyelembe vehetjük a foglalkoztatási arányokat, vagy valami mást is esetleg. Az ön írásos válasza nem említette a VTO-t sem, tehát a kérdésem az, hogy ön szerint melyek azok a témák, amelyekben ön nem is hajlandó tárgyalni a Doha fordulóban? Da. Biztos úr. Criteriile de atribuire a ajutoarelor am... A kritériumok a támogatás megítélését illetően már elmondtam, hogy a reformom ebben az értelemben úgy kell, hogy kialakuljon, hogy nagyobb legyen az egyensúly a támogatások odaítélésében a különböző gazdálkodói kategóriák, illetve a különböző régiók és tagállamok között. Azt hiszem, hogy a korábbi megoldások már nem megfelelőek. Helyes, hogy elválasztottuk a támogatásokat a termeléstől, én olyan kritériumokat fogok figyelembe venni elsősorban, amelyek az egyensúly irányába mutatnak. Természetesen figyelembe fogjuk venni ennek során, hogy követelményekhez kell kötnünk a támogatásokat, és az adófizetőknek jobban indokolnunk kell ezen támogatások odaítélését. Erre még majd visszatérünk, és a foglalkoztatást is figyelembe kell vennünk ennek során. Megfelelő mechanizmusokat kell találnunk erre a célra, eddig ezt nem értük el. Ami pedig a közös piac szervezést illeti, az Európai Unió már tett uh, ígéreteket, és nemzetközi kereskedelmi partnereinktől azt várjuk, hogy a kereskedelmi piacokhoz való hozzáférést biztosítsák. Bene, grazie, commissario. Adesso la... Köszönöm, biztos úr. Most Martin Heuslingnak adom meg a szót, Martin tiéd a szó. Köszönöm a zöldek nevében üdvözlöm önt. Nagyon sok sikert kívánok. Ám konkrét válaszokat kívánnánk, például a fenntartható mezőgazdaság jövőjét illetően, illetve az éghajlatváltozás, a biodiverzitás aspektusait, hogyan kívánja kapcsolni a közvetlen kifizetések rendszerehez. Utalt a differenciált mezőgazdaság szükségességére. Romániában agrárminiszter volt, és fellépett a kistermelők mellett. Vajon a kif- közvetlen kifizetések tekintetében figyelembe vette azt, hogy 80%-a a kifizetéseknek a termelők 21%-ának megy? kerül kifizetésre? A munkahelyeket is említette, vajon ez kis kritérium lesz-e a kifizetési kritériumoknál, mert a munkahelyek fenntartása. Aztán a tej kapcsán is van egy kérdésem. A válaszaiban azt vártam volna, hogy világosabban fogalmaz. Konkrét mechanizmusokat el tud-e képzelni 2013 után a kínálat szabályozására, és a, vajon a te, export támogatások tekintetében is tervezi, hogy ezeket felhasználja a piaci szabályozás érdekében. Tessék, biztos úr. a biodiversității în uh, plățile... Az éghajlatváltozás, a biodiverzitás kérdése a közvetlen támogatások vonatkozásában. Ezt már említettem. Úgy vélem, hogy szükség van továbbra is ezekhez a feltételekhez kötni a közvetlen támogatást a kap lehetőségeit jobban ki kell aknázni, és a gazdálkodókat arra kell ösztönözni, hogy termelési technológiáikat, technológiáikba olyan elemeket is felvegyenek, amelyek eh, az éghajlatváltozás ellen tesznek, illetve védik a biodiverzitást. Ami pedig a kis termelők kérdését illeti, mind a közvetlen támogatások odaítélésénél, mind más témákban a kiegyensúlyozottságra törekszünk majd. Úgy vélem, hogy itt is használhatjuk a második pillért, és ezáltal megmutathatjuk, hogy különleges feltételek mellett a kis termelők is versenyképesek lehetnek hiszen a termékeiket a helyi piac igényeihez igazíthatják, és itt még nagyon sok mozgásterük van. A második pilléren belül ahol természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy az első pillérben a közvetlen támogatások odaítélése kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. Specifikus kritériumokat vár tőlem, de ezeket együtt kell kialakítanunk, nem tudok ettől messzebb menni, mert különben azt a benyomást kell tennem, hogy bizonyos dolgokról már határoztam. Természetesen fontosak a kritériumok, a mechanizmusokat együtt kell kialakítanunk. A tejágazattal kapcsolatban úgy vélem, hogy a jövőben mechanizmusokat és módozatokat kell találnunk annak érdekében, hogy a kínálatot ne közigazgatási szinten irányítsuk, hanem az ágazat maga irányítsa ezt. Úgy vélem, hogy a teljágazattal foglalkozó magasrangú csoport az Európai Bizottságon belül jelenleg nagyon fontos munkát végez hiszen ágazatonként kidolgozhatunk szerződéseket a különböző szereplők között, ez megoldást jelenthet. A tejágazatot illetően kész vagyok arra, hogy a versenyképességben dolgozó kollégákkal ö, dolgozzak azon, hogy kivételszabályozást alakítsak ki ezen piac számára, anélkül, hogy közigazgatásilag beavatkoznánk, mint ahogyan a múltban ez történt. Más kérdés, Mártin? Biztos jelölt úr, talán az export támogatások vonatkozó kérdésre is válaszolnám, mert nagyon fontos ez az agrárpolitika jövője szempontjából. Elődje nagyon erősen erőtette a liberalizációt a világpiacokra vonatkozóan is. Ön folytatja ezt a politikát, vagy készen áll bizonyos korrekciókra? Mint más piacokon, itt is, ahogy a pénzügyi piacokon is, az agrárpolitikában is egyre inkább arra kell koncentrálnunk, hogy a politika több szabályt tudjon meghatározni, ne a teljesen szabad piac érdekében érveljünk. És a Párizsban, amikor találkozik a agrárminiszterekkel, támogatja el majd ezt. Hogyan értékeli általában azt a kérdést, hogy a politikának erőteljesebben fel kell lépnie a teljes piaci szabadság szabályozására? Szigorúan. Biztos úr. Az élelmiszer ágazatban a piac nagyon fontos, hasonlóképpen más ágazatokhoz. De a mezőgazdaságban belül az élelmiszer ágazatban vannak különleges sajátosságok. És a piac szabályozásnak nem szabad a piac ellen fordulni, hanem a piacot kell támogatnia. Ebben az értelemben akarok eljárni az export támogatások, szubvenciók kérdésében. Azt hiszem, hogy ezek nem jelentenek lényeges megoldást a jövő számára. Egyes ágazatokban bizonyosan így van, de más egyes ágazatokban ilyen támogatásokat fenn kell tartanunk, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen új fejlemények adódnak majd a nemzetközi tárgyalások során. De nem szándékom hogy a liberalizáció irányába mozduljak el, csupán a liberalizáció kedvéért. A versenyképességet kell megőriznünk a gazdálkodók esetében. Elnök. Most megadom a szót James Nicholsonnak. Uh, thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos jelölt úr. Amikor én tagja váltam ennek a háznak, 24 éve vagyok már tag, a KAP 50, több mint 50%-a volt a költségvetésünknek. Amikor ön távozik hivatalából, akkor ön szerint mennyi része lesz, milyen százaléka lesz a költségvetésnek, mert hogyha nem lesz elég pénz, akkor se a vidéken, se a gazdálkodókon nem tud segíteni. A második kérdésem, eh, Dali úrnak tettem fel tegnap kérdéseket, és nem voltam elégedett a válaszokkal. Sőt, azt hiszem más kollégák sem. Ugyanis ő a Szankó főigazgatóság eddigi irányvonalát akarja követni talajvédelemben és egyéb területeken, ahol nő majd a gazdálkodók számára a bürokrácia. Ön ezzel kapcsolatban mit gondol, megvédi-e az agrár érdekeket cikket a kollégiumban. Reformernek írta le magát a bevezetőjében, és azt mondta, hogy a közvetlen kifejez, kifizetések híve. Ön hogyan látja, milyen módon, milyen arányban lesz kiosztva a közvetlen kifizetés az aktív gazdálkodók számára, és mi a definíciója az aktív gazdálkodónak? Domnule, biztos úr. Köszönöm Nikolson úr a kérdést, ami a költségvetést illeti úgy gondolom, szóbeli válaszomban is világosan kifejtettem azt, hogy nézetem szerint a jelenlegi költségvetési források a kapon belül lehetővé teszik annak végrehajtását. Az, hogy továbbra is fenn kell tartanunk, tehát ezt a viszonylag jelentős költségvetés. Ha tőlem függene a dolog, akkor bizonyos lehetne persze abban, hogy még nagyobb lenne az a költségvetési ráfordítás, még több forrással bírna a kap, ám a költségvetésért felelős biztossal, illetve a, a tanácssal együttesen azon fog dolgozni, hogy a költségvetési szint fenntartásának jogosságát bizonyítsam, hiszen ha egy erős és koherens agrárpolitikát akarunk fenntartani, amely nem csak a jelmiszer termelés és jelmiszer biztonságot garantálja, hanem a, a fogyasztók védelem és az egyéb szempontok a céljait is teljesíti, akkor meg kell védenünk ezt a költségvetést. Nem lehet koherensen továbbépíteni a kapot, hogyha nincsenek meg a források hozzá. Ezt a nézetet mindig erőteljesen képviselni fogom. A és intézkedések és a bürokratikus terhek kérdésében a kap területén erőfeszítéseket kezdjünk arra, hogy a végrehajtás, az igazgatás egyszerűbbé váljon. Különösen a második pillérben érzékelek potenciált arra, hogy egyszerűsítsünk, hogy csökkentsük a gazdákra rót terheket, anélkül persze, hogy igazgatás biztonságosságát és az ellenőrzés, az utánkövethetőség szempontjait sértenénk. És ezen alapon úgy gondolom, hogy, mint mondottam, lehet tovább dolgozni, lehet egyszerűsíteni ezeket a folyamatokat. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam a kérdéseit. James. James. Oh, Köszönöm, nem válaszolt minden kérdésre, de lehet, hogy én tettem fel túl sok kérdést. Azt gondolom, hogy azt akarom megértetni önnel, hogy a gazdák között mennyi frusztráció halmozódott fel egész Európában a harmadik országokból származó importtal kapcsolatban, amely nem éri el azokat a minőségi követelményeket, és nem felel meg azoknak a jogszabályi követelményeknek, amelyeknek nekünk meg kell felelnünk. Ebből elege van a gazdálkodóknak, elegük van a bürokráciából. Ön mit tesz annak érdekében, hogy eh, ez eh, megszűnjön. Tudom, tudom, hogy ennek egy része a nemzeti kormányokra tartozik, de hogyan fogja buzdítani a nemzeti kormányokat arra, hogy a bürokrácia egy részét felszámolják? A második kérdésem pedig, hogy hogyan osztaná el a pénzeket az aktív farmerek között, és mi a definíciója az aktív farmernek. Mert azt gondolom, hogy itt most egy olyan vidéki gazdaságot, és vidéki gazdaságot szeretnénk megteremteni, amely életképes. Biztos előtt a szó. A, a ki, hogy ki legyen az aktív, kitekítsünk aktív gazdának. Nos, épp az, aki élelmiszer termel, aki ebből jövedelmet ö, gazdálkodik ki, illetve jövedelmet szerez, és és aki az élelmiszertermelésen túl a társadalom meg olyan termékeket, cikkeket kínál, amely a mezőgazdasági termelésből származó termék. A közös akarápolitika tekintetében ezeket az embereket kell aktív gazdatnak tekinteni, ők legyenek jogosultak a közvetlen kifizetésekre. Ami az import normákra és szabványokra vonatkozik, meg elmondtam már, hogy megteszek mindent, ami biztosi hatalmamban áll, annak érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokon az Európán belüli magas szintű szabványokat és normákat betartassuk a kívülről érkező termékek vonatkozásában is. A belső piac védelme szempontjából is megfelelő döntéseket kell hoznunk, azért is, mert a fogyasztók és adófizetők ezt várják el tőlünk. Beszélt arról is, hogy súlyos bürokratikus terhek vannak a gazdák vállain, ez a tagállamok hatáskörébe is esik. A jövőbeli szabályozások során azonban arra kell törekednünk, hogy ezek az igazgatási költségek, bürokratikus költségek és terhek a lehető legkisebbek legyenek. Ugyanakkor az ellenőrzést, a felügyeletet is fenn kell tartanunk. Most pedig Le Iarik úr kap szót. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Commissaire, l'expérience... Köszönöm, Biztos úr, itt vagyok. Nos, a tapasztalat azt mutatja az elmúlt években, hogy a dereguláció megbukott gyakorlatilag minden tekintetben. Nem gondolja-e, hogy az Európai Uniónak kezdeményeznie kellene azt, hogy a mezőgazdasági termelés egy általános érdekű szolgáltatásnak minősüljön. Ön korábban említette, hogy a mezőgazdaság célja a munkahelyek megőrzése, az élelmiszertermelés, a vidék fenntartása. Nem gondolja hogy ennek a, az egyik módja a európai belső minimum árakhoz való visszatérés, e, és e, olyan szabályozás, amely megmondja, hogy milyen e, mennyiségben kell termelni az élelmiszert. Az európai segélyekhez, illetve kifizetésekhez pedig nem kellene más feltétlen rendszert kapcsolni. Tejerik úr, én megértem az ön aggodalmát, azzal kapcsolatban, hogy az agrártermékek termelését hogy képzeli el, de ez a folyamat már elkezdődött egy ideje. Kapunk valamit, adunk valamit. Az európai mezőgazdaság versenyképessége növekedett az elmúlt években. És valójában mi vagyunk az agrártermékek egyik legnagyobb exportőre, még akkor is, hogyha van import is természetesen. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne visszatérni azokhoz az időkhöz, amikor egy erőtként védelmeztük a belső piacot. Ha nincs ugyanis külső védelem, akkor a minimális belső áraknak nincsen értelme. De abban egyetértek önnel, hogy piaci szabályozási mechanizmusokra van szükség, amelyek legalább két dolgot garantálnak. Először is a gazdálkodók jövedelmét, másodszor pedig egy bizonyos szintű árstabilitást. De természetesen ehhez figyelembe kell venni a keresletet és a kínálatot is, mert különben megint csak raktároznunk kell majd nagyon drágán egy csomó feleslegesen megtermelt dolgot. Nem gondolom tehát, hogy a múlthoz való visszatérés a megoldás, új mechanizmusokat kell kialakítani, és szerintem erre képesek leszünk. A mezőgazdaság eh, fontos része a nemzetközi kapcsolatrendszerünknek és tárgyalásainkon is eh, egy fontos eh, téma. Minden, a világ minden régiója használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak, és a nemzetközi kereskedelem pedig bizonyos elveknek feleljen meg. Igen. Értem a magyarázatát, ám egy olyan nemzetközi kezdeményezés, amelyel mi élhetnénk, persze ezt nem lehet egyik napról a másikra elterjeszteni, de vagy akár nem is a mostani ciklusban, de mégis hosszú távon egy ilyen jellegű mechanizmus nemzetközi szinten elővezethető volna, melynek révén más régiók is, a világ más térsége is követnének bennünket, és a végén mindenki az élelmiszer függetlenség előnyeit élvezhetné. Természetesen az elvek és a szabályok betartásával, a nemzetközi kereskedelem szabályainak betartásával és a több pólusos világ létének figyelembevételével. Ugye több régió van a világon, vannak olyan régiói, amelyeknek a versenyképessége hasonló a mi régiónkhoz. Tehát én támogatom ezt az ötletet, de nem szabad elzárnunk magunkat a piactól, mert ez egyszerűen nem is lehetséges. Azt gondolom, hogy a világ többi részének is meg kell adnunk a lehetőséget, hogy ők is kihasználják a saját potenciáljukat, és tisztességes kereskedelmet kell folytatni velük, ebben számíthatnak rám. Carlos következik. Köszönöm. Csalas úr, hogy itt van velünk és rendelkezésünkre áll. Néhány kollégám fontos kérdéseket vetett fel. Én a vidék fejlesztés kérdésével szeretnék foglalkozni, különösen leghátrányosabb helyzetben lévő zónák kérdésével, mint például a hegyvidéki területek kérdésével. Hogyan akar a kap egy hozzáadott értéket létrehozni a vidéki területen, így például Piemontban, az én területemben kérdezem, hogy milyen intézkedéseket tudnak bevezetni annak érdekében, hogy a már elhagyatott területeket újra benépesítsék, ahol környezetvédelmi szociális problémák egyáltalán felmerülnek, valamint környezetvédelmi katasztrófák, amelyek szembeszökőek. Elnök, biztos jelölt úr. Pentru astfel de regiuni, az ilyen hátrányos helyzetű térségek esetében a kap második pillére, ugye vidékfejlesztési eszközök alkalmazhatóak. Ez a tagállami és régiókra bontott specifikus programok finanszírozását szolgálhatja, amelyek figyelembe veszik az adott térség sajátságos jellegét. Új gondolatokat is fejleszt, kifejleszthetünk, amelyek a kap keretébe illeszhetőek, illetve a 2013 utáni időszakban új játékteret nyithatnak meg, mert révén a tagállamok jobban fel tudják használni észszerűbben azokat a forrásokat, amelyeket így módon a hátrányos helyzetű térségek javára fordíthatnak. A helyi potenciált így még jobban ki lehet aknázni. Úgy gondolom, mindehez elsősorban helyi szinten való együttműködést kell kiépíteni, a PPP-ket kell erősíteni, hálózatba építve a mezőgazdasági termelőket és más, a gazdaság más részeit a helyi térségben. Úgy vélem a második pillér kínál ilyen lehetőségeket megfelelő mértékben, ugyanakkor az első pillérben is vannak bizonyos tagállami lehetőségek, a health checket követően ö, lehetővé válik, levetve vált, hogy pénzügyi támogatással éljenek a tagállamok, bizonyos védelmet igénylő területek védelmére, fenntartandó az Európai Unió termelésének sokszínűségét. Giancarlo. Giancarlo. È una breve replica. Rövid válasz. A mezőgazdaság egyik probléma jelenleg a mezőgazdasági termékek hamisítása. Különböző ilyen termékek vannak. A ezek negatív hatást jelentenek a mezőgazdasági piacon. A közösségi rendszer ellenére, amely védi az eredeti megjelölést, gyakran ö, ezeket, ezekkel, a ezekkel a termékekkel kereskednek különféle piacokon. Hogyan akarja ezt a jelenséget leküzdeni, és hogyan akarja ezt ellenőrizni? Biztos úr? Da, cred că vă referiți... Igen, úgy hiszem, ezen termékek versenyét ki kell zárnunk, és nagyon fontos a, a származási hely meg, megfelelő megjelölése, annak szabályozása. Ez kell legyen az Európai Unió gazdaság, mezőgazdasági termékekre vonatkozó minőségpolitikájának alapja. Folyik erről is közvita, a, melynek célja a minőségpolitika és a földrajzi eredet megjelölés konkrét szabályozásának módosítása, van a homlok terében. Ezek lehetőséget kell teremtsenek arra, hogy még jobban tudjuk védeni és ellenőrizni ezen védett termékek forgalmazását. Ami például az olívaolajok jó példaként hozhatnak fel, és egyéb speciális termékek. Folynak kutatások annak érdekében, hogy új technológiákkal lehessen tesztelni, beazonosítani ezeket a termékeket, és így még jobban lehessen erősíteni az ellenőrzést. Hogy, hogy korab, minél korábban fel lehessen fedni az ilyen hamisításokat, az ilyen visszaéléseket. Hiszen a fogyasztók bizalmának erősítéséhez, ami nagyon fontos cél, erre szükség van. A szabályozás politika tehát fejlesztendő e területen olyan kezdeményezésekkel élnünk, amelyek támaszkodnak a termelők véleményére és segítségére is. Gruppo Alde. Az frakció nevében Rémers úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Elnök úr, az ALDE nevében is üdvözlök, üdvözöljük Csalasz urat. Liberális politikusként a következő a kérdésem. Az, az európai agrár politikai termékek, agrártermékek nagyon magas minőségűek, ez magas költségeket is jelent. Ugyanakkor olcsón termelő államokkal versenyzünk a piaci részesedésért, ezért kérdezem, hogy a vétóval összeegyeztető módon milyen, hogyan lehet támogatni export kihelyezéseinket, milyen mechanizmusokra gondol konkrétan, és mit, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a élelmiszereket, valamint hogyan lehet hogyan lehet a termelés biztonságát fokozni. Bene, lei commissario. Önni a szó, biztos jövőt úr. A bevezetőmben már említettem, hogy a mezőgazdasági termékek sajátos jellege összefügg azzal, hogy a termelési szabványok nagyon magas szintűek és ezt a nemzetközi piacokon is erősíteni kell a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során, de különösen az értékesítés előmozdításában. Az elő, értékesítés előmozdítására kezdeményezéseket kell javasolnunk európai szinten is. Az európai partnerek tanúsíthatják, hogy együtt jobban ö, tudják értékesíteni termékeiket nemzetközi piacokon. Különböző piacok vannak, különböző fogyasztói kategóriák. A feltörekvő országokban jelenleg növekszik a kereslet a biztonságos és magas értékű termékek iránt. Azt hiszem, hogy ezt az esélyt ki kell aknáznunk, különösen az értékesítés támogatása révén, hiszen, hiszen az élelmiszerek minősége, biztonsága összefügg az a technológiával is, amelyet a gazdálkodók alkalmaznak. Éppen ezért különböző normákat határoztunk meg, anélkül, hogy ezek túlságosan bürokratikusak lennének. Ezeket a normákat közé kell tennünk, ismerté kell tennünk, hogy a fogyasztó tudja, hogy mi is rejtőzik tulajdonképpen egy adott minőség mögött. Az élelmiszer ágazat is fontos szerepet kell, hogy játszon a minőség biztosításában, Éppen ezért az ágazaton belül együttműködés is nagyon fontos. Azon termelők között, akik feldolgozzák az adott terméket, illetve a kereskedők között, ami a termékek promócióját illeti, hiszen a rendkívül magas szinten feldolgozott termékeket kell értékesítenünk. Fontosak a gazdálkodók, de azok is, akik feldolgozzák az adott terméket. Pótkérdés, mondja az elnök. So, andiamo avanti, chiudiamo. Nos, akkor haladjunk előre, és az első tú, ö, ö, kört Morvai asszonyjal zárjuk. Köszönöm szépen, itt vagyok, elnök úr, és magyar nyelven szeretnék beszélni. Biztos jelölt úr, ön román szakemberként pontosan tudja, hogy az újonnan csatlakozott országok közül a volt szocialista, ha úgy tetszik, kommunista országok mezőgazdasága minőségileg még mélyebb, még drámai válságban van, mint bármelyik más nyugati országnak a mezőgazdasága. Ezen belül is különösen tragikus a helyzete a kisgazdáknak, családi gazdáknak, közepes gazdaságok eh, gazdáinak, eh, akiknek most már a megélhetésük jutott ezekben az országokban közvetlen veszélybe Kérem, hogy a rendelkezésére álló két percet használja ki arra, hogy vázolja, vagy amennyire lehet konkrétumokkal mondja el, hogy ezeknek az országoknak, így az én hazám Magyarország kisgazdáinak, közepes gazdaságok gazdáinak mit üzen, mi az ön programja, miért érdemes önre szavaznom, hogyha őket képviselem. Köszönöm szépen. Bene, Da, micile exploatații... Uh, Köszönöm. A kis termelők nagyon-nagyon fontos részét képezik az új tagállamok, tagállamokban különösen a termelőknek. Ez nem csak az új tagállamokban igaz, hanem a, új tag, a régi tagállamokban és különösen Dél-Európában is ez a helyzet. Kelet-Európában összefügg ez azzal a helyzettel is, hogy További modernizációra van szükség, szerkezetváltásra. Úgy vélem a második pillére a kapnak kell, hogy úgy alakuljon, úgy formálódjék, hogy forrásokat biztosítson erre a célra. Hogy figyelemmel legyen a, a kisgazdaságok sajátságos igényeire. A mezőgazdaságot modernizálnunk kell. Középtávon is a második pillér forrásaiban lehet modernizálni ezeket a termelőket. Nem azt jelenti, hogy a kis termelők helyett nagy termelők működjenek a piacon, hanem az, hogy biztos, biztonságosan, modern piacokon megbízható minőségű termékeket tudjanak kínálni. Nem használtunk ki minden lehetőséget még erre a célra, és nem használtuk ki a helyi piacok lehetőségeit sem. A, nem feltétlenül exportra kell, hogy termeljenek a kis termelők, saját hazámban is érzékelem ezt, meg a szomszédországokban is, egyre növekszik az igény a sajátságos, speciális helyi termékekre, a helyi piacokon. Ezekre a piacokra kellene tehát koncentrálnunk abban a modernizációs folyamatban, amely a kisgazdákat célozza meg, kistermelőket célozza meg. Olyan mechanizmusokat, a második pillér mechanizmusait és modalitásait kell felhasználnunk erre a célra. A közvetlen kifizetések is, az első pilléren belül is segíthetik ezt a folyamatot. Tehát egyensúlyt kell találnunk, magasabb szinten, a nagy és kistermelők közötti egyensúlyt is beleértve ebbe, és a kistermelőket segítve. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor folyni, folyni kell a kiigazításnak, a szerkezetváltásnak is a mezőgazdaság területén és a helyi piacokra irányítani a kistermelőket. Hogy a sajátságos helyi termékeket kell, és a helyi piacokon történő értékesítést támogatni. Kérem, hogy mondja el konkrétan, hogy ez hogyan lehetséges, például hogyan tudjuk megvédeni a saját piacainkat a beáramló eh, dömpingáru agyon támogatott eh, és eh, silányabb, rosszabb minőségű termékektől, és adjon egy úti tervet, egy pontosan időre lebontott eh, konkrét intézkedési tervet arra, hogy mondjuk mostantól számított egy év múlva mitől lesz jobb a magyar gazdák, vagy ha úgy tetszik, akár a román gazdák, kisgazdák helyzete, ha egy év múlva megnézzük ezt a mostani videófelvételt, vagy két, illetve három év múlva mit tud gérni mit tudunk hogy mondjam, felelősen kérni öntől. Köszönöm. Comisariu. Biztos úr? Acest lucru, vă spuneam, cred că poate fi făcut în... Uh, Igen. Azt hiszem, ez elérhető oly módon, hogy a jövőbeli kap, a 2013 utáni kap javaslatait ennek megfelelően alakítjuk. Ebben az évben lefolytatunk egy, egy közvitát, és az év végére tervezem, hogy egy Európai Bizottsági nyilatkozat szülessen, mely lefekteti a jövőbeli agrárpolitika alapvonalait, és reményeim szerint ebben már új javaslatok szerepelnek, e konkrét témára vonatkozóan is. Ami tartalmat és a folyamatát illeti ennek a vitának, ez nem csak az Európai Bizottságtól függ majd, hanem több résztvevő, több partner és szereplő is, hogy részt kell, hogy van ebben, például az önök szakbizottságának tagja is, különös tekintettel a kistermelők érdekeire. Azt hiszem, a, ki kell építenünk a helyi ö, terjesztés lehetőségét. Ez a belső piac szabályozásával is elérhető, és a jövőbeli ö, ö, kap, önök is részt kell vegyenek, ön is a javaslataival. Ezzel az első forduló végéhez értünk, kezdődjék a második. Szeretném kiemelni, hogy egyetlen percet sem takarítottunk meg ebben az első fordulóban, kivétel az ELDE frakció. Nagyon sokan akarnak még szólásra emelkedni, ezért kérem a következő forduló felszólalóit, hogyha teret akarnak adni ezeknek a felszólalóknak, akkor takarítsanak meg néhány percet. Kezdjük meg rögtön Jorgos Papasztamkosszal. Öni a szó. Köszönöm, de Castro úr. How do you assess the potential? Hogyan értékeled az európai gaz- mezőgazdaságra vonatkozó hatását a 2008. júliusi ajánlatnak, illetve a VTO javaslatnak, amely a mezőgazdaságra vonatkozik. Ön szerint bármilyen a Doha fordulóban tett kedvezmény a bizottság részéről figyelembe kell vegye a már most folyamatban levő kap reformot, és meg kell követeljük, hogy hasonló kedvezményeket adjanak a kereskedelmi partnereink is, mint amelyeket mi adtunk. Ő ragaszkodik ehhez az egyensúlyhoz? De vedere, cred că Comisia Europeană... Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság egy korrekt javaslatot terjesztett be. Nagyon nagy erőfeszítéseket tett már ennek elérése érdekében, és most ki kell várnunk, hogy milyen ellen ajánlat érkezik keres, tárgyalópartnereinktől. Határozottnak kell mutatnunk magunkat, azt hiszem, hogy már európai szinten is tettünk erőfeszítéseket, különösen a piachoz való hozzáférés tekintetében itt nem léphetünk tovább. Nyitottak vagyunk, és érdekeltek vagyunk a szerződés megkötését, illetően hiszen ebből mindenki csak nyerhet. Azonban azt hiszem, hogy most ki kell várnunk, hogy kereskedelmi partnereink milyen javaslattal élnek, mert nagy ígéreteket tettek e tekintetben. Van megállapodás a földközi tengertérségbeli harmadik országokkal és másokkal is. De ez bizonyította, hogy ha nem kiegyensúlyozott szabályozással nyitjuk meg a, szab- a piacainkat, akkor ez versenyhátrányt jelent az európai termelők számára. Volt erre már példa, amit mondottam. Hogyan tervezi a nem kereskedelmi ilyen jellegű agályokat beintegrálni a WTO tárgyalásokba, annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaság több funkcionális jellege fennmaradjon. Valamint gondolja-e, hogy a földrajzi megjelöléseket vonatkozó tárgyalások sikere vihetőek, és gondolja hogy a földrajzi eredet megjelölése mindenképpen fontos eleme a mezőgazdasági érdekek védelmének Európában. Da, cred că dacă la asta v uh... Hogyha erre utalt, akkor el kell mondanom, hogy az a helyzet, hogy a földrajzi eredet megjelölések elismerésére vonatkozó csomag valóban nagyon fontos elem annak érdekében, hogy Európa a megállapodást el tudja fogadni. Ez az elem az alapja az európai élelmiszeripar minőségére vonatkozó tárgyalásoknak. Itt a fogyasztóink elvárásairól is szó van, és éppen ezért el kell érnünk, hogy kereskedelmi partnereink ezeket a szabályozásokat elismerjék. Most zajlanak a tárgyalások ezekről a jelzésekről, és ezek nagyon fontosak számomra. Lefol következik. Euh, je voudrais d'abord dire que j'ai l'impression qu'avec les... Köszönöm, elnök úr. Először is Csolosz úr válaszait hallgatva az a benyomásom, hogy ez a nem hivatalos munkaanyag, amiről Fischerból asszony is beszámolt, ez most már a kukában van, és onnan senki soha többé ki nem szedi. Nos, az ön válaszai eddig egyébként igen formálisak voltak, ugyanakkor világosak az első és második pillérrel kapcsolatban a termeléstől függetlenített kifizetések vonatkozásában is. Beszélt a fontos dolgokról, a kisgazdálkodókról, illetve a környezetvédelemről, és említette, hogy van még tennivaló. gondolkozhatunk-e és gondolkozzunk egy másik, másik rendszerben, egy olyan rendszerben, amely eh, hektárra fizet támogatásokat, és a második változat pedig egy környezetvédelmi megközelítés. Én azt gondolom, hogy az egész agrárszektorra kiterjedő politikára kell koncentrálni, kell átállni, eh, ahelyett, hogy két pillérben gondolkozzunk, ami egyébként is nehezen érthető. Biztos, hogy ismerem a az ön aggájait e tekintetben. A formaságok számomra nem annyira döntőek első vagy második pillér. Jelenleg úgy vélem, hogy a tartalom a fontos. Két pillére van szükségünk, és itt nem azt jelenti ez a dolog, hogy két különböző mezőgazdaság alakul ki, hiszen a két pillér ugyanazt a fajta mezőgazdaságot érinti. Diversifikált mezőgazdaságra van szükség, különféle mezőgazdaságok ki léteznek, és hogyha egy pillérre összpontosítunk az éves kifizetések szintjén, akkor az administratív szempontból is szó, fontos, hogy az éves közvetlen kifizetések kapcsolódjanak a környezetvédelmi és egyéb szempontokhoz, amelyeket a gazdálkodóknak be kell tartaniuk. A második pillérben van még mozgástér, a gazdálkodók korszerűsödhetnek a tagállamokban, Európa különböző régióiban, de erre kényszerít minket az éghajlatváltozás is. Egy jobb összeköttetés a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés között, nos ezt még javítani lehet, mivel több éves terveli, tervezésünk van. Egy ilyenfajta programról még elgondolkodhatunk. Aggájait teljes mértékben megértem, és nyitott vagyok a különböző megoldások irányában, jelenleg nem a forma, hanem a tartalom fontos számomra. Azt hiszem, hogy mindezt a kapon keresztül kell biztosítanunk, a gazdálkodók jövedelmét támogatnunk kell az európai szabályok betartásával, amelyek már léteznek. Ugyanakkor mozgásterünket is meg kell őriznünk, hogy előre tudjunk tekinteni. Elnök, köszönöm. Stefan, kiegészítő kérdés. Nos, eh, amit, amit most mondott, az majd megnyitja a vitát, teret engedő további vitának, de ez fontos. Fontos a társadalomnak, fontos a gazdálkodóknak, és fontos az, hogy az emberek megértsék az agrárpolitikánkat. Az utolsó kérdés egészen mostanáig a két pillér igazolására azt hozták fel, hogy az első pillér alatt nincsen társfinanszírozás, a második alatt van a államfői, kormányfői szinten mind a két pillérrel kapcsolatban elhangzott a társfinanszírozás igénye, ezzel kapcsolatban mit gondolt? Agricole commune, on doit avoir aussi un budget. Amíg közös mezőgazdasági politikánk van, addig közös mezőgazdasági költségvetésre is szükség van. Ez egy nagyon fontos pont számomra. Azt hiszem, hogy a vidékfejlesztésre irányuló politikában a társfinanszírozásnak más szerepe van, mint az első pillérben de a jelenlegi szakaszban a következőképpen látom a dolgokat. A közös politika szemére közösségi költségvetésre van szükségünk. Mindegy, hogy ezt hogyan finanszírozzuk. A finanszírozási mechanizmusokkal nem szabad megsemmisítenünk ezt a lehetőséget. Valamennyi tagállamnak biztosítani kell a kiegyensúlyozott finanszírozást. És a finanszírozás biztosítása nem vonható kétségbe a tagállami költségvetések révén. Ez fontos számomra. Elnök, köszönöm. George következik. Köszönöm. Először is elnézést kérek, hogy késtem. Edinburghból késett a repülőm. Üdvözlöm Önt! Hadd kérdezzem meg, mi ez a három fő intézkedés, amelyet legfontosabbnak a jövő években, hogy javítsa az EU mezőgazdaság versenyképességét? Mi ez a három eszköz? Yes, very briefly, I think that... Uh... Röviden. Úgy vélem mindenek előtt a, a kap hozzá kiigazítása pontosan ezt az irányt kell megcélozza, azt, hogy javítsuk a versenyképességet. Ennek érdekében pedig úgy gondolom, hogy a, a, a, a gazdálkodók segítése az új kihívásokhoz való ki, igazodáshoz kell legyen a fő cél, hiszen ez javítja majd a versenyképességet. Tehát a modernizációból a beruházások, ez egyik ilyen eszköz, ezen túl az első pillérben annak mikénye, mikéntje, hogyan tudjuk biztosítani az egyensúlyt a közvetlen kifizetések terén is hozzájárulhat ehhez a célhoz, valamint a nemzetközi tárgyalások keretében ki kell tűznünk azt a célt, mely révén megadjuk a lehetőséget a gazdáink számára, hogy jobban ki tudják használni a nemzetközi piacok kínáltó előnyöket. Tehát a tárgyalásaink révén erre kell törekednünk, hogy biztosítsuk ezeket a lehetőségeket a gazdáink számára. Ez szerintem ez a három fontos elem, mely révén fenntartható és erősíthető az európai mezőgazdaság versenyképessége. George, mondja az elnök. Hallgatva a szavait, azon gondolkozom, hogy az új biotechnológiai eszközöken gondolkozott el, mert hogy Európán kívüli gazdák erre már támaszkodhatnak ezekre. Talán hozzáférést kellene biztosítani az európai gazdák számára is ezen biotechnológiai eszközökhöz. Bár nem konkrétan az ön tárcájához tartozó eszközök, ezek mégis hatalmas hatással lehet a mezőgazdasági ágazatra. Mi a nézete ezekkel kapcsolatban? Mit tervez a bizottságban tenni az biztosítandó, hogy előbb vagy utóbb az európai gazdák hozzáférjenek mindazon eszközökhöz, amelyekhez versenytársaik világszerte. Beszélt a versenyképességről. Ahhoz, hogy versenyképesek legyünk a mezőgazdaság területén, vásárlókra, fogyasztókra van szükség. Ami a biotechnológiát illeti, alapvető fontosságú a belső piacon hogy meggyőzzük a fogyasztókat, vagy lehetőséget adjunk a fogyasztónak a választásra. Eldöntsék, akarják vagy nem akarják megvenni a GMO termékeket. A másik oldalon viszont függünk az importról, például az állati takarmány területén függünk az importtermékektől, és e tekintetben az új bizottságban meg kell találnunk azokat a megoldásokat, mert évén a, az állattenyésztők eldönthetik, hogy elkerülhetik a, a, a szabályozás negatív hatásait ilyen tekintetben. A biotechnológiák tehát fontos elemet képeznek, ugye itt tudományos szakvéleményre van szükség, objektív véleményre ezekkel kapcsolatban, és aztán a termelő kell meggyőzze a fogyasztót végső soron hogy e termék hasznosságáról. Mert a közös piacunkon alapvető fontosságú ez, a minőségpolitika szélesebb kereteinek összefüggésében is, hogy a fogyasztó végül is miképpen, miképpen dönt. Bene, arra egy turno di Most José Bové következik. Biztos úr, üdvözlöm Önt! Szintén ehhez kapcsolódó kérdést tennék fel. Hallottunk egy véleményt, megállapíthatjuk, hogy a tanulmányok értelmében vannak problémák a különböző növénykultúrák együtt létezését illetően. Tehát itt a génmódosított, illetve a nem génmódosított növényekre gondolok, az ezekkel kapcsolatos értékesítésre, az ezek termelésére, elítására. Hogyan akarja biztosítani a döntés szabadságát a gazdálkodóknak, valamint az értékesítési láncoknak, továbbá a fogyasztóknak, akik génmódosított termékmentes árut akarnak válaszolni, hogy ne legyen szennyezés, ne legyen érintkezés a két lánc között. A szója import egy probléma. Manapság a szója termelés Európában nem megengedett génmódosított termék felhasználásával. Ismerem az ön álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hogy, és igaza is van bizonyos szempontból a GMO és GMO mentes kultúrák együttélése kapcsán. A fogyasztónak, mint mondottam, élnie kell a, a döntés szabadságával, hogy GMO terméket vesz vagy nem vesz, és ezt biztosítanunk kell. Én nem akarok kibújni a válasz felelőssége alól, de hát végső soron a tagállamok döntése hatásköre ez. A tagállam dönti el, hogy hogyan szabályozza a GMO, GMO-mentes kultúrák együttélését, és hogyan hajtja végre ezeket a szabályokat. Lehet persze együttműködnünk a tagállamokkal ebben a e kérdés rendezésében, talán van erre lehetőség, de, de tagállami hatáskör ez ami pedig a, a szója és egyéb fehérje takarmányok termesztését, illetve importját illeti, a nemzetközi összevetésben nem feltétlenül tehát lehet, lehet helyettesíteni ezeket a termékeket a nemzetközi piacokon, nem feltétlenül kell egy forrásból vásárolni. Tehát szója nélkül persze nem teljesen nem lehet kiváltani a szója termékeket teljes mértékben, de erre vonatkozóan minden gondolat, minden ötlet üdvözlendő, és meg kell, mérlegelnünk kell ezeket a lehetőségeket. Tehát el kell gondolkoznunk afelől, hogyan lehet egyensúlyt teremteni. Egyrészt elkerülve azt, hogy veszélyeztessük az európai gazdák érdekeit, hiszen jelenleg importálnunk kell a szóját, de jobb szóját importálni, mint mondjuk GMO-val e, etetett marhahúst. Euh, Hallottam ezt a választ, azt hiszem, hogy ez különféle perspektívákat nyit meg előttünk a jövőt illetően, azt hiszem, hogy ebben az értelemben kell dolgoznunk együtt a bizottsággal. Beszélt a ö, szakszervezetekről is, és ez is nagyon fontos. Jelenleg egy botrányos állapot alakult ki Európában. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Bizottság az USA-val vitát kezdeményezzen. Három éven keresztül a hormonokkal etetett ö, szarvasmarha kérdését az USA-val nem tudtuk szabályozni ez százszerzalékosan túl ö, adóztatott termék, három évvel, tettével lehetett ezt szabályozni csupán. Ez azt hiszem, hogy szimbolikusan nagyon fontos cselekedet lenne, hogy az Európai Bizottság ezt a bot, ennek a botránynak véget vessen nemzetközi szinten. Igen. Igen. Értem, hogy miért, ag, miért aggasztja annyira a Rockford sajt termékhelyzete, vagy ez kapcsolódik a nemzetközi tárgyalásokhoz. Ezeket Karl de Frücht kollégám folytatja, tárgyalok majd vele e kérdésben is. Tudom, hogy régóta húzódik ennek a terméknek a, a, a gondja, úgyhogy megteszek mindent, mint agrárbiztos, hogy meggyőzem kollégámat erről. Ashworth, Ashworth a te. Ashworth. Ashworth képviseli a szó. Köszönöm. Azt hiszem, tovább kell vizsgálnunk, kicsit tovább kell vizsgálnunk a redistribúcióval kapcsolatos nézeteit. Annyiban osztom azokat, hogy a történeti alapoktól tovább kell lépnünk, új megoldásokra kell törekednünk. Hadd javasoljam az új támogatási kritériumok alapjaként három új elbevezetését. Legyenek ezek egyszerűbbek, legyenek igazságosabbak, és legyenek átláthatóbbak. Több tagállamban és különösen az új tagállamokban, amelyekről önnek is lehet külön véleménye, az a vélemény, hogy hektár alapú egyet támogatás logikus lépés volna. Szerintük igaza van ezeknek a nézeteknek? De, de... Ami a támogatások elosztását illeti, ön az élelmiszer láncon belül elosztást érti ez alatt? Nem. Az agrártámogatások legyenek méltányosak, igazságosak, átláthatóak, ezt kérdeztem. Ebben azt hiszem elég világosan fogalmaztam. A, a kap jövőjében a, a közvetlen kifizetések szétosztásának alapját újra kell elemeznünk, jobban figyelembe véve egyes konkrét, specifikus elemeket, annak érdekében, hogy egyensúlyt, jobb egyensúlyt tudjunk biztosítani. Az, hogy egyszerűbb legyen, az egyetértek, aki egy, az egyensúlyos és igazságos cél, célral is egyetértek, ami pedig az átláthatóságot illeti. Az Európai Bizottság már tett bizonyos intézkedéseket, hogy világosabb, átláthatóbb legyen a támogatások szétosztásának rendszere. Úgyhogy ez a bizottságon és a parlamenten is múlik, hogy elemezzük hogy milyen lépésekkel éljünk, hogy egyszerűsítsük a rendszert, de biztosítsuk azt is, hogy az adófizetők pénzét jól használják, megfelelően használják fel, és hogy a megfelelési, a compliance feltételek is teljesülnek. Legyen igazságos, igen. Ami pedig az átláthatóságot illeti, a tagállamok már most is vannak lehetőségei arra, hogy a támogatások van, a gazdáknak fizetett támogatásokban tájékoztassal éljenek és magam is ezen irányba szeretném továbbvinni a rendszert majd. Plusz kérdés? Köszönöm. Konkrétan azt kérdeztem, biztos úr, hogy a hektár alapú flat rate támogatással kapcsolatban mi a álláspontja? Ugyanakkor valószínűleg szükség lesz korrekciós költségvetési mechanizmusokra a jövőben. Ezekkel kapcsolatban, ezen költségvetési mechanizmusokkal, korrekciós mechanizmusokkal, különösen a rabattal kapcsolatban mi az álláspontja? subvențiile la uh, hectar pentru noile state membre. Acolo există. A szubvenciók, hektáronkénti szubvenciók léteznek még az új tagállamokban. Határozatot hoztunk már arról, hogy legyen egy testület az eddig kapott támogatások alapján. Tehát egy egységes megközelítést alkalmazunk az egész Európai Unióban. Most mindkét kifizetés létezik, tehát a hektár alapú az új tagállamokban, valamint az üzemeknek juttatott a régi tagállamokban de azt hiszem, hogy egy egységes kifizetési mechanizmust kell kialakítanunk, természetesen a specifikus tényezők figyelembevételével annak érdekében, hogy a támogatásokat egyenlő mértékben tudjuk elosztani. Anyó úr, mondja az elnök. Eh, Finita. Honoré ennyi. Anyó úr. Köszönöm, elnök úr. Egy brit termelő, akit arra kényszerített az EU, hogy alternatív termelési rendszerekbe ruházzon be, nem engedte a szabályozás, hogy a brit kormány támogatást kapjon. Ugyanakkor a román termelők 25%-os támogatást kaptak a saját kormányuktól, meg 25%-ot Brüsszeltől. Ezeket részben a brit adófizetők fizetik majd. Ha a román termelők úgy döntenek, hogy nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel, akkor élnek ezzel, akkor a tojástermelők akkor akár Nagy-Britanniába is exportálhatnak ezzel a támogatással. E, Ön megengedi -e, hogy ez a gyakorlat tovább folyjon? A brit adófizető tud befizetője a brit, az EU költségvetés, mert 2002 óta rosszul költik el a pénzét a brit adófizetőnek. Ö, vajon van egy francia kapcsolat itt? És és vajon hajlandó-e, hogyha ez botrányokba fullad majd, akkor megfelelő lépéseket tenni ki küszöbelendő azt? Nem tudom, hogy milyen segítségnyújtásra gondol, hiszen 2002-ben Románia még nem volt az EU tagja. Nem tudom, hogy mire utal talán a szapárt forrásokra gondol, amelyet a korszerűsítés érdekében használtak fel a mezőgazdasági ágazatban, tehát 2002-ben használtunk fel ilyen forrásokat Romániában természetesen, de akkoriban még nem voltunk EU tagállam. Talán pontosítaná a kérdését, hogy milyen forrásokra gondolt, milyen eszközre, milyen ágazatra? Két külön kérdésem volt egyik a mostani időszakra vonatkozik, az a legfontosabb, és egy általánosabb betületére is visszatérnék. Akarja a két percét felhasználni? Még két percig beszélhet, nem beszélt két percig. No, akkor ha nem, akkor folytatom. Egy általános alap a tojástermelés tilalommal 2012 ban új szabályzás születik majd, a fogyasztók tovább is esznek tojásokat, hogyha tovább folyik a tiltás bizonyos fajta tojástermeléssel kapcsolatban, akkor sokkal olcsóbban termelt indiai és egyéb tojás érkezik majd az európai piacokra. Ez a probléma előbb-utóbb fel fog bukkani. Tud -e erről a tojástermelési ágazatban tapasztalható sajátságos problémáról? Európenne privind... Igen, valószínűleg azokra a rendületekre gondol, amelyet a keltető elemek tárgyában adott ki az EU. Itt különböző beruházásokat irányoztak elő az ágazat korszerűsítése érdekében. Ez a rendelet az jóléttel függ össze. Ezeket a határozatokat közösségi szinten hoztuk, ezen jogszabályok alkalmazása érdekében, és valamennyi termelő Romániában és Nagy-Britanniában egyaránt be kell, hogy tartsa ezeket a rendelkezéseket. Amennyire én tudom, ezen rendelkezések alkalmazását már évekkel ezelőtt meghirdették, most van egy átmeneti rendelkezés, amely hatályban van. Nagy-Britanniában ez vonatkozhat a termelőkre, Romániában vannak lehetőségek a korszerűsítési beruházásokra, Remélem, hogy a termelők képesek lesznek ezeken beruházásokat eszközölni, annak érdekében, hogy végrehajthassák ezeket az európai szinten elhatározott jogszabályokat. Most DOC képviselő következne, de nem látom helyén, éppen ezért megadom a szót Michel Dantennek. Monsieur le commissaire désigné, vous avez... Biztos jelölt úr, ön az írásos válaszaiban azt mondta, hogy az európai mezőgazdaság jövője érdekében bizonyos eh, biztonsági hálókat kell kifeszíteni, amelyek eh, modernek és eh, hatékonyak. Nyilvánvaló, hogy szükséges bizonyos szabályozó eszközök alkalmazása. Ugyanakkor valójában itt most elmozdulás látható az adminisztrált, felülről igazgatott mezőgazdaság irányába. Ön beszélt új eszközökről. Milyen új eszközökre gondolt? Mi a véleménye a, arról, hogy gyakorlatilag szisztematikusan az ellenőrzéseket alvállalkozóknak adják ki, mint egy. Ezt a megközelítést ön támogatja-e? Ez beleilleszkedik-e a bizottság doktrinájába, amely egyébként verseny akadályt is jelenthet? Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek nem veszélyeztetik a piac működését. Már teszteltünk bizonyos ágazatokban ilyen mechanizmusokat, folytak ilyen kísérletek, például a garancia, a, a jövedelmek garantálása tekintetében kiküszöbölendő a gyors árváltozásokat, amelyek fenyegették a termédő jövedelmeket. Tehát elkezdtük már a zöldség és gyümölcs termékpályán alkalmazni ezeket a mechanizmusokat, és valószínűleg más termékekre is kiterjeszthetőek lesznek. Persze a mechanizmusokat hozzá kell igazítani az egyes termékpályák vagy termékcsoportok sajátságos jellegéhez. A szerződések területén pedig éppen a tej ágazata kapcsolatban folyik a tervezése ezeknek. A cél az, hogy, hogy ösztönözzük az egyes ágazatokban az erre vonatkozó tárgyalásokat, hogy legyen lehetőség a magánszerződések megkötésére, és ez ne jelentsen akadályt a, a verseny előtt. Ezt a többi biztos kollégámmal is egyeztetni kell majd, akár kivételeket is beleépítve a rendszerbe, mert hogy a mezőgazdasági ágazatnak vannak saját különleges vonásai. A piac működését tehát segítenünk kell, és szerintünk e mechanizmusok révén javítható volna a piac működése, kiegyensúlyt lehet biztosítani a kereset és kínálat között. Nem lassítani akarjuk a piac működését, hanem javítani akarjuk. Így módon szeretnénk tehát csak beavatkozni. A garancia alapok révén, illetve a, a jövedelmek biztosítása révén kell ezt tennünk, ugyanakkor a szerződés szabadságát is fenn kell tartanunk. Nem akarom ezt most mélyebben taglalni, további elemzésére van szükség a helyzetnek, ez meg is fog történni, és történik is már. A múltban is voltak ilyen jellegű mechanizmusok, amelyek sikerrel alkalmazhatóak, és a közvetlen kifizetések területén is működik olyan módszertan, amely révén a termelői jövedelmek biztosíthatóak. Ez az intervenció tehát megoldás lehet une régulation de la production. Vous avez dit tout à l'heure votre... Elnök úr, a korábbi eszközök között szerepelt a termékek szabályozása. Ön most minőségi termékek előállításáról beszél. Ezen belül lehet-e majd a termelés szintjét, mennyiségét szabályozni? Mert a minőség önmagában nem elég az árszabályozáshoz, ahhoz a tömegét is kell a terméknek szabályozni. Nos, mondja a biztos jelölt, kvóták Európa bizonyos részeiben komoly piaci zavarokat okozhatnak. Lehet beszélni eredet megjelölésről bizonyos régiókban. Ezekben az esetekben a legjobb mechanizmusokat meg kell vizsgálni a folyamatosság és a kiegyensúlyozottság érdekében a termelői oldalon, annak érdekében, hogy az adott termékek nagy minőségű vagy jó minőségű termékek helyzetét alá ne ássuk a piacon, és aztán lehet ezen kívül nem piaci eszközöket is használni ezen termékek vonatkozásában. Tehát így kell eljárnunk, de nem akarunk, mint egy termék szigeteket létrehozni nagyon szoros szabályozással. De mindenképpen meg kell vizsgálnunk ezt az egész kérdést, és hogy hogyan működhet ez a dolog. Vagy újra a szó. Comment les agriculteurs pourront-ils surmonter? Szilos úr, az európai gazdák hogyan tudnak szembenézni az egyre növekvő ö, ö, stabilitás hiányjal a piacokon? Említette már ezt, hogy hiányzik a stabilitás a piacon, ám konkrétabban kifejteni, hogy vannak-e olyan szabályozási intézkedések, amelyek egyfajta biztonsági hálót hoznának létre, melyek mások, mint a most kivezetett phasing out alávett intervenciós eszközök. Nagyon akut, égető probléma ez, és különösen a, a nagy retail kereskedelmi hálózatok túlsúlyából adódik, túlhatalmából adódik, a, a termelőkkel szembeni túlhatalmából. Hazájában, Romániában is érzékelhető ez a probléma, meg más új tagállamban is. Donc, Par rapport à la, à la volatilité, d'autres mécanismes, j'ai déjà cité auparavant. Ami a piac ingadozásait, illeti a mechanizmusokat, amelyekkel ez kezelhető, már említettem hogy a jelenleg a zöldség és gyümölcs piacon létező mechanizmusok mintájára egyfajta biztosítási alapot, pénzalapot hozhatunk létre, amelynek révén beavatkozhatunk bizonyos módon azokban az ágazatokban, ahol nagy az áringadozás, és ez a jövedelmeket is, a gazdálkodói jövedelmeket is befolyásolja. Nos, a szerződés alapú rendszer létrehozása, és azt gondolom, hogy ez a szupermarketekre adandó válaszom része, azt gondolom, hogy a a, a viszony a gazdálkodók, a termelők és a, a szupermarket láncok között megint csak tárgyalásos úton e, rendezhető, tekintetbe véve azt, hogy egyes, vált, egyes ágazatokban e, hogyan tudjuk az európai hozzáadott értéket megjeleníteni. Azt gondolom, hogy a tejiparban ez már látható, hogy hogyan alakul, de állami beavatkozásra én nem gondolok, mert alapvetően a piacra bíznám azt, hogy a kereslet és kínálat egyensúlya alapján kialakítsa az árakat. De egy ágazaton belül természetesen e, szükségesek a tárgyalások, és ha olyan intézkedéseket folytat, e, hozunk, amelyek e, révén a gazdálkodók a tárgyalási pozíciójukat meg tudják erősíteni azzal, hogy összefognak, na az már megoldhatja a problémát. Hogyha megnézzük a hozzáadott érték elosztását és az ezekről szóló tanulmányokat, akkor azt látjuk, hogy nem mindig a nagy szipar, szupermarketek azok, akik a legnagyobb profitot szakítják, hanem eh, valójában a nagykereskedők vagy egyéb szereplők is eh, nagyokat szakít, nagyot szakíthatnak. Marian. Haladjunk előre, Marian Harkin kap szót. Um, Köszönöm, elnök úr az ön ma délelőtti előadásában azt mondta, hogy a megreformált kap elsősorban jövedelmet és élelmiszerbiztonságot kell, hogy teremtsen. Na most ez a kettő összefügg, mert hogyha nincs a gazdálkodóknak megfelelő jövedelmük, akkor nem lesz eh, élelmiszerellátási biztonság Európában. És eh, az egyik probléma a gazdálkodók számára az, hogy eh, a piacon van egy sor domináns helyzetben lévő nagykereskedő, akik érvényesítik az érdekeiket. Nagy-Britanniában már bizonyos viselkedési, magatartási kódexet megpróbáltak elfogadtatni a ezen a piacon. Eh, Írországban is vannak tervek. Én azt szeretném tudni, hogy ön mit tesz annak érdekében, hogy valami fajta egyensúlyi helyzet alakuljon ki az elsődleges termelők és a nagykereskedők, a domináns nagykereskedők között. Nos igen, amikor agrárminiszter voltam Romániában, bátorítottam a termelőket és a kereskedőket arra, hogy üljenek le egymással tárgyalni, és ilyen gyakorlati útmutatást is készítettünk annak érdekében, hogy bizonyos szabályok alakuljanak ki. De azt gondolom, hogy ezt a szereplők képesek megcsinálni az élelmiszerláncon belül. Biztosként én, bizt, én, én támogathatom ezt a fajta párbeszédet, de nem gondolom, hogy jelenleg a bizottságnak bizottság képes lenne beavatkozni ebbe a folyamatba, vagy be kellene avatkoznia. Nyilvánvaló, hogy a legjobb gyakorlatok átvétele az eh, megoldást jelenthet eh, erre a problémára. De ehhez természetesen mindkét fél egyetértése szükséges. Általánosságban, mint ahogy Tabajdi úrnak is mondtam, a tárgyalás az élelmiszerláncon belül a különböző szereplők között több megoldási lehetőséget eh, is felvet amelyek révén a hozzáadott értéket jobban el lehet osztani, méltányosabban el lehet osztani. Én biztosként bátorítani, támogatni tudom az ilyen eh, párbeszédet, mert eh, ennek természetesen vannak versenyjogi kihatásai is. Marian, kiegészítő kérdés? Meghallgattam, amit mondott. Reméltem, hogy talán a verseny, az agrofood ö, versenyképességi munkacsoport szintjén lehet, előre lehet vinni ezt az ügyet, ezt reméltem. Hallottam azonban, hogy más nem tehet, mint hogy bátorítja a résztvevőket egy bizonyos irányba halad, haladva. Lát-e lehetőséget e magas szintű munkacsoport révén, mert hogy igazi problémáról van szó, és hatása van az árakra, és érdekelhető, hogy erő fölény van, illetve egyensúlytalanság a szereplők között. Élhetünk -e ezzel a magas szintű munkacsoporttal. A következő hónapokban bemutatom az Európai Parlamentnek azon, ez a magas szintű munkacsoport tárgyalásainak eredményét, és minden jó, ezen tárgyalások minden hasznosítható elemét felhasználom, hogy elemezzük annak lehetőséget, hogy átvigyük ezeket a megoldásokat más ágazatokba is. A versenyképességi vagy versenyügyi biztos kollégámmal kell szorosan együttműködnünk, olyan érveket találnunk, amelyek révén, persze figyelembe véve az egyes ágazatok sajátságait, bizonyos derogációt vihetünk a verseny szabályokba, hiszen nagyon fontos ez, hogy az egységes piacon egységes szabályok is érvényesüljenek. De készen állok minden lehetőség mérlegelésére, hogy erősítsük a termelők helyzetét az élelmiszer lánc szereplői közötti tárgyalásokban. Most pedig Bove, még egyszer a tiéd a szó, José. Egy általános témával kapcsolatban azon vitát illetően, amely már a bevezetéskor lezajlott. Az európai gazdálkodók nagyon erőteljesen függenek a A gázolaj termeléstől. Több ezer tonnát használnak ebből fel, és ezáltal nagyon sok széndiokszidot, széndiokszidot bocsájtanak ki a kőolajban való erőteljes, a kőolaj felhasználás miatt a mezőgazdaságban. A talaj romlik, a vizet szennyezik, túlságosan sok széndiokszidot bocsájtanak ki ezen termelési modell révén. És nagyon sok gazdálkodó termelését áthelyezi más területekre. Az állami kutatás támogatása nélkül gyakorlatilag egy új gazdaságosabb mezőgazdaság jön létre, ami az energiafelhasználását illeti. Az Európai Bizottság hogyan akarja ezt a folyamatot támogatni, amely a globális felmelegedésre adna választ? Biztos úr? Már kifejtettem, elnök úr, hogy amikor az éghajlatváltozás témája felmerült, meg a környezetvédelem témája, hogy ezek a mezőgazdaság fejlesztésével kéz a kézben kell, hogy járjanak az ezekre adott válaszok, hiszen ezt akarja az adófizető is végső soron. Úgyhogy a második pillérben valóban kifejleszthető egy olyan mechanizmus, mely révén ilyen innovatív ötletek átvihetők az egyik térségből, egyik régióból a másikra. Tehát terjeszthetőek ezek az innovatív megoldások a mezőgazdaságban is. A kutatásfejlesztésért felelős kollégámmal is együtt fogok működni, hogy ezek az eredmények bevihetők legyenek, átvihetők, és a mezőgazdaság problémáira is innovatív válaszokat kínálhassanak. Az a gondolat, hogy a helyi mezőgazdaságot támogatjuk, jó válasz lehet erre. Egyes térségek lehet, hogy túl iparosodottabbá váltak, ugyanakkor a mezőgazdaság versenyképes is kell maradjon, versenyképes módon kell termeljen. Ha pedig erős egyes térségekben a, a helyi termelést, a helyi fogyasztást, a helyi piacokat erősítjük a mezőgazdaság terén, akkor ott törhetünk át el kell fogadjuk, hogy a helyi piacok a közösségi piac részei, az egységes piac részei. Mindezeket figyelembe kell vennünk, mindezek lehetőségét értékelnünk kell, ezért kell ösztönöznünk a környezetbarát mezőgazdasági termelést és a források jobb felhasználását. Egy kiegészítő kérdés, ami a gazdálkodók jövedelmére vonatkozik. Még egy szót sem hallottam öntől, biztos jelölt úr, azt illetően, hogy Európában a versenypolitika megtiltja, hogy a termelőjártól alacsonyabb áron értékesítsenek. Hogyan akarja ezt megakadályozni, ami a zöldséggyümölcs, a tej, a hús ágazatot illeti? Hiszen a válság éppen az ilyen termelési ár alatti értékesítésből adódott. Itt tehát megfelelő megoldásokra van szó. Roosevelt elnök úr 44-ben azt mondta, hogy azért hozunk törvényeket, hogy az ilyenfajta értékesítéseket a mezőgazdaságban megakadályozzuk. Nem normális, hogy ilyen módon kell értékesíteni a mezőgazdasági termékeket. Nos, vizsgáljuk ezt a dolgot másképp, más a helyzete a termelőnek és más a, a kereskedőnek. A termelő szempontjából ő maga termeli az általa értékesített cikkeket, és lehetőségében áll, hogy akár veszteséget termeljen, mert lehet, hogy az előző év bevételével, vagy a következő év bevételével kiegyenlíti azt. Tehát akár veszteségesen is eladhatja a termékeit ugyanakkor olyan mechanizmusra kell, hogy működjön, amely nem kötelezi a termelőt arra, hogy önköltség alatt vigye piacra a termékét. A közvetlen pénzügyi támogatás épp azért kerül kialakításra, hogy ilyen helyzetekben segítse a termelőt, hogy versenyképes maradhasson a, az ár tekintetében is. Nem tudom, hogy agrárbiztosként mennyi lehetősége, mennyi mozgásterem lesz a jogalkotásba beleszólni ilyen tekintetben, de mindenképpen meg fogom vizsgálni azt, hogy pontosan hol vannak ilyen problémák, a költ, termelési költség alatti értékesítés kényszere hol áll fenn. Érzékelem például a szupermarketekkel szemben például van egy ilyen, részről van egy ilyen nyomás, Bové úr, értem a kérdésének a hátterét, ezzel foglalkozni kívánok. Dziękuję, panie przewodniczący. Csibuszki úr. Köszönöm, elnök úr biztos jelölt úr, örülök, hogy egy új tagállambeli biztos jelöltnek tehetem fel a kérdést, mert ő jobban megérti a problémáinkat. Itt most nem csak a támogatásban megnyilvánuló diszkriminációról van szó. Az előző biztos ezt a javaslatot tette 2013 után, Eh, lesznek eh, bizonyos privilegizált országok és diszkriminált országok másfelől. A diszkriminált országok között lesznek eh, új tagállamok és régiek is, Portugália, Spanyolország, Finnország, Nagy-Britannia átlag fölött vannak. Nincs ennek semmi igazolható oka, hogy ilyen nagy különbségek legyenek a, a decoupling folyamatban. Ön mit tesz annak érdekében, hogy ne legyen ilyen komoly diszkrimináció az országcsoportok között. Așa cum a spus acest subiect privind criteriile. Vacsahovszki úr, már elmondtuk, hogy a közvetlen támogatások odaítélésének témája egy olyan téma lesz, amelyről vitáznunk kell, mégpedig a kapreformját megelőzően, és azt hiszem, hogy ez alkalom lesz arra is, hogy az Európai Parlament hozzájárulásával megoldásokat találjunk, amelyek révén elérjük a nagyobb mértékű kiegyensúlyozottságot ezen a területen. Ezek a különbségek részben azáltal indokoltak, hogy különböző feltételek állnak fenn a mezőgazdasági termelés tekintetében az EU-ban. De a célunk az kell, hogy legyen, hogy világos, átlátható kritériumokat dolgozzunk ki, amelyekkel az ilyenfajta diszkriminációt el tudjuk kerülni. A következő hónapokban vitázni fogunk a kap jövőjéről, és akkor együtt megfelelő megoldásokat találhatunk, azt illetve, hogy milyen kritériumokat, milyen mechanizmusokat alkalmazzunk a közvetlen támogatások odaítélését, illetően a történelmi, a régi kritériumok megszüntetése révén. E, Köszönöm, e, biztos úr a választ. Azt gondolom, hogy itt azért ennek vannak költségvetési kihatásai is. Itt most nem arról van szó, hogy pénzt akarunk elvenni azoktól, akik többet kapnak és másoknak odaadni, de inkább arról van szó, hogy többet szeretnénk adni azok, akik, azoknak, akik keveset kapnak. Azt gondolom, hogy elsősorban itt egy nagyobb költségvetésért kell küzdenünk. Lisszabonnal tovább mélyült az európai integráció, több pénz is kell ahhoz, hogy ez működjön. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság az egyik legfontosabb eh, terület, ahol aktívak vagyunk. Ami a génmódosított eh, élelmiszereket tesz, eh, illeti, ott ön egyetérte azzal, hogy az egyes tagállamok maguk szabályozzák, hogy akarnak-e génmódosított élelmiszereket, vagy nem. Pozíció prezentálta deja... Igen, ezt a javaslatot Barozó úr az Európai Bizottság elnöke már benyújtotta, és azt én is támogatom, azon elvből kiindulva, hogy a tudományos jelentések, tanulmányok megmutatták, hogy nincsenek egészségügyi, illetve környezeti kockázatok a fogyasztók számára, amennyiben ilyen tanulmányok rendelkezésre állnak, akkor az lenne a megoldás, hogy ezt a döntéshozatalt a tagállamok szintjére vezetjük vissza, mivel különböző álláspontok vannak a tagállamokban a GMO-kat illetően. Ez a személyes véleményem. Ezért a területért az egészségügyért és fogyasztóvédelemért felelős biztos a felelős elnök. Messerschmidt úr következik. Um, ehm, jeg kommer fra eh, Danmark Mora er. Köszönöm szépen. Dániából jövök, ahol minden párt egyetért nagyjából abban, hogy az agrártámogatás sérti a termelők érdekeit, meg a fogyasztók érdekeit is káros ez, ezért el kéne törölni. Vagy az Európai Bizottság eh, az elmúlt öt évben eh, Fischer Bólasszony által vitt irányvonalát folytatja-e? Újabban azt halljuk, például Lewandowski képviselőtársam részéről, hogy az elkövetkező öt évben nem így viszik tovább az agrárpolitikát. Lewandowski arról beszélt, hogy a támogatásokat lassan leépíteni kívánják. Ő költségvetési szempontból mondotta ezt. A kérdésem az, hogy ön, mint agrárbiztos, kidolgozza a szabályozását az agrártámogatásoknak, illetve követi a Lewandowski úr által felvázolt tervezetet. Jó, most jó, Niska Marian fischer Bölszefi. Nem tudok semmit arról, hogy mit tűzött ki célként Marian Fischerből ezen támogatások csökkentését illetően. Egy egyensúly helyreállítása volt a cél a moduláció során, tehát az első pillér, illetve a második pillér között a közvetlen támogatások, illetve a vidékfejlesztés területén. Bevezettük ezt a modulációt, hogy az második pillér támogassuk a vidékfejlesztést. A moduláció problémája már nem merül fel, mert a 2013 utáni kapban a tagállamokkal együtt lehetőségünk lesz arra, hogy döntsünk azt illetően, hogy melyik költségvetés marad az első pillér alatt, melyik lesz a második pillér alatt. Elmondtam már, hogy a szubvencióknál a közvetlen támogatásoknál fontos szerep lesz abban is, hogy a gazdálkodó követelme stabil maradjon Dániában is. Ez egy fontos mechanizmus, amelyet meg kell őriznünk. Ugyanakkor egyensúlyra van szükség az első és a második pillér között. Esély van arra, hogy ezt ki tudjuk egyenlíteni a kappal kapcsolatos vita során. 2013 után már nem lesz moduláció, de a közvetlen támogatásoknak fontos szerepük lesz, hiszen minimális jövedelmet kell biztosítaniuk a gazdálkodó számára, tehát a szubvencióknak maradniuk kell. Tehát Lewandowski jövőbeli biztos kollégája, is biztos kollégája ezzel a tényel kapcsolatban azt mondotta, hogy az agrártámogatásokat csökkenteni ki, ki kell vezetni. Ön egyetérte azzal, hogy az agrártámogatásokat csökkentsék, hogy konkrétan megkérdezzem, és hogy a 40%-os szintről még lejjebb vigyék a költségvetés arányában. Hazámban nagyon sokan elégedetlenek azzal, hogy ilyen rengeteg pénzt adnak ki olyan célokra, amelyek nem megfelelőek. A belső piacon és más célokra sokkal jobban lehetne ezeket a szubvenciókat elkölteni. Tehát ezért teszem fel a kérdést, ez a fajta állami függőség a mezőgazdaság részéről helyén való-e? Rövid, közép hosszú távon hogyan tervezi e, ezeknek a költségeknek, ennek a költségvetésnek a formálását. Úgy vélem, hogy a kapnak következetes költségvetésre van szüksége. Itt nem csupán a pénzről van szó, amelyet a gazdálkodók kapnak, hanem az élelmiszerekről az EU-ban is. Hiszen nem csupán a belső piacra termelünk, és nem csupán a foglalkoztatást biztosítja a mezőgazdaság, vagy fontos szerepet játszik a kereskedelmi kapcsolatokban, hanem más tekintetben is fontos. Elmondtuk már, hogy ez a költségvetés indokolt, mert ezáltal biztosítjuk a termelést a Európa számára. Nem szabad tehát elkövetnünk azt a hibát, hogy csökkentjük a támogatás mértékét, hiszen a költségek egyre növekednek, és ebben az összefüggésben azt hiszem, hogy a mezőgazdaság részére jutatott nagyvonalú költségvetés indokolt. De ki kell aknáznunk a reformot, hogy mindezt világosan és átlátható módon kommunikáljuk, hogy miért is fontos a mezőgazdaság támogatása költségvetés rész, révén. Azt hiszem, hogy a kap költségvetését a jövőben is megfelelő forrásokkal kell ellátni. És ahol vitázhatunk, ott lehetőségeket kell keresnünk azt illetően, hogy az egyes és a kettes pillér között hogyan tudjuk jobban felosztani ezeket a forrásokat, nem veszélyeztetve a gazdálkodók jövedelmét. Most pedig köz, kezdjük meg a negyedik fordulót. A szocialista ö, demokrata frakciónak van néhány plusz percet a Tabajdi úr ö, időmegtakarításának köszönhetően. Most következzék Szikereszki képviselő úr. Tessék, öné a szó. Mówca przede mną stwierdził, że przeznaczamy... Köszönöm. Az előző kérdező azt mondta, hogy hatalmas erőforrásokat mozgósítunk a kap érdekében, és az gazdálkodók mégsem érzik ennek stabilitásbeli előnyét. Ez lenne az első megjegyzésem. Ön említette az új modern piaci mechanizmusokat. Mit ért ez alatt? A kifizetéseket a terület alapján kell-e számolni, vagy az aktív gazdálkodók száma alapján? Ugyanis egy sor EU tagállamban jellemző a kisgazdaságok jelenléte, a, ahol is sok gazdálkodó dolgozik egyes területeken. Melyek azok a mechanizmusok és eszközök, amelyeket ön az ilyen típusú gazdálkodás segítésére e, mozgósítana, hogyan segíteni ezeket a gazdálkodókat, és hogyan oldaná meg ezt a problémát, anélkül, hogy birtok összevonásokat erőltet ki. Na, sigur, poate că nu toți agricultorii uh, resimt stabilitatea care este oferită de politica agricolă. Igen, talán nem minden termelőnek az a benyomása, hogy a kap segíteni őket. Vannak olyan régiók, akár az ön tagállamában is, az ön hazájában is, ahol a kifizetések az elkövetkező években növekedni fognak. Mert hogy alacsonyabb szintről indultak ezek. Ugyanakkor ennek ellenére a szerkezetváltásra, a manezálásra erőfeszítéseket kell tennünk. És a kap homlokterében ezen mechanizmusok kínálata kell, hogy álljon, hogy segítse a szerkezetváltás és modernizációt. Ami pedig a modern piaci mechanizmusokat illeti, nem akarok részleiről szólni ennek, mert olyan szakmai, technikai részletekről van szó, amelyeknek itt, amelyek nincs itt idő. Azonban az az alap, amely a termelő jövedelmek stabilitását kell, hogy szolgálja, illetve az egyes ágazatokhoz igazított intervenciók hozhatnak megoldást. Az egyes modalitásokat is össze kell vetni egymással az ágazaton belül. Mindezek hozzárulhatnak ahhoz, hogy erősítsük a stabilitást az árak tekintetében is, meg a termelődő jövedelmek tekintetében is. Lehetnek persze más megoldási javaslatok is még, ám én magam azt gondolom, hogy az a tény, hogy erről az irányról gondolkozunk már, már jó kiinduló pont lehet, és kijelöli a további lépések irányát. Ami pedig a, a kisgazdaságokat illeti, a hektára vonatkozó kifizetések, közvetlen kifizetések elosztása a jövőben úgy kell alakuljon, hogy ezt a kategóriát erőteljesebben figyelembe veszi. Ugyanakkor a második pillérben is konkrét régiókban, konkrét termelői kategóriák számára jobb mechanizmusokat tudunk kidolgozni, amelyek jobban illeszkednek az ő sajátságos igényeikhez. a foglalkoztatás területén a mezőgazdaság jelentősen hozzájárulhat a foglalkoztatás bővítéséhez akár, és nagyon sok munkahelyet működtet. Konkrét mechanizmusokat kell kidolgozni, és ehhez olyan indikátorokat kell kidolgozni, amelyek révén mérhetőek konkrétan az eredmények, az indikátorok kidolgozása már folyik, ezek bevezetése ugyanakkor késlekedik, mert még tudományos alapokra kell helyezni ezeket, hogy értékelhetőek legyenek az intézkedések. modernizáció. Słusznie, ale to kosztuje. Ön beszélt a szerkezetváltásról, illetve a modernizációról, de ennek mindennek megvan a maga költsége és erőforrásokra van szükség ezek végrehajtásához. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetések rendszere egységesebbé váljon, miközben figyelembe veszi azoknak a gazdálkodóknak az érdekeit is, akik olyan területeken dolgoznak, működnek, ahol a termelés nem kifizetődő és a körülmények nehezek a különleges termelés támogatására lát-e lehetőséget. Például kis gazdálkodók Lengyelországban, Görögországban gyakran dohánytermesztésből élnek. Köszönöm. A közvetlen kifizetések ügyében olyan kritériumok alapján kell ez álljon, amelyeket a jövőbeli kap számára kell kidolgoznunk ez megerősítem majd a, azt a tendenciát, amely az igazságosabb elosztás és a kiegyensúlyozott támogatások irányába hat. Rendkívül fontosságú, hogy az egyes pillér ilyen módon kerüljön kiigazításra. Azt is remélem, hogy emellett figyelembe vehetjük azokat a gazdákat, akikről éppen most szólt, hogy ők is igazságosabb elbánásban részesüljenek a támogatások tekintetében ahol pedig egyes termékek termelése nem rántibilis, nem kifizetődő, ott a második pillér intézkedései léphetnek be. Ott lehet a modernizációs beruházásokat ösztönözni, amelyek révén jobban piacra orientálhatóak ezek a termelők is. Ugyan a piac igényeit és a piac keresetét mindig figyelembe kell vennünk. A dohány területén pedig folyamatban van már néhány éve egy reform, illetve tárgyalások már korábban elindultak a dohány ágazat reformjáról. A közvetlen támogatásokat vonatkozóan a tagállamok átmeneti intézkedésekről dönthetnek a dohány ágazat, ágazat, ágazat támogatásában. Tarabella. Következik már Tarabella. Biztos jelölt úr, 2009-ben Egyetértettem sok gazdálkodó aggodalmával a tejágazatban, akiknek gyakorlatilag fel kellett adniuk a termelést. És ez mutatja, hogy mit, mit, mihez is vezethet a piacok deregularizációja. Beszéltünk egy korszerű szabályozásról, illetve a tárgyalásról a különböző ágazatokban és termelési láncokban de a korábbi bizottság nem foglalkozott a tagállamok ilyen irányú igényeivel is, akik viszont ezt több ízben kérték. Ön megszünteti végérvényesen a kvótákat, vagy megpróbálja meggyőzni arról a tagállamokat, a, illetve a bizottságbeli többi kollégáját, hogy ezeket továbbra is alkalmazzák. Ami pedig a támogatások termeléstől való elválasztását illetően beszélt az egyenlőségről, az igazságosságról, el megszünteti ezeket a fajta támogatásokat, amelyek sok gazdálkodó túlélését teszik lehetővé. Ami pedig ami a tejkvótát illeti, erről vita zajlott a tanácson belül a tagállamokkal, az, hogy most visszatérünk egy ilyenfajta mechanizmusra, ez a piac és a gazdálkodók destabilizációjához vezethet, hiszen ezt a határozatot már elfogadtuk, megfelelő iránymutatásokat alakítottak ki, és most meg kell próbálni annak módozatait, hogy a kvóták megszüntetése, amely bizonyos gazdálkodók előtt új perspektívákat nyit, ne sújtson bizonyos régiókat, amelyek meg bizonyos sajátosságokkal küzdenek, például a tej ágazatban. Ennek érdekében megfelelő eszközöket kell találni. Nem hiszem azonban, hogy azok a feltételek, melyek mellett megnyitjuk piacainkat, ebben a helyzetben a kvóták megőrzése megoldást jelenthetne. A kvóták a kínálat ingadozásaira adnak választ, nem pedig a keresletére. Hogyha a kereslet csökken, akkor a kvóták nem adatták meg a problémát. Tehát nem hiszem, hogy a kvóták megfelelő mechanizmust jelentenek. Ez azonban nem akadályoz minket abban, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek segítenek stabilizálni a tejágazatot, különösen a hátrányosabb területeken, ahol különlegesen függenek a tejtermeléstől a gazdálkodók. Ismétlem tehát, hogy megpróbáltunk a 75-ös cikk révén megoldást találni, amely különleges esetekben lehetővé teszi az intervenciót, de ezeket a különleges intervenciókat a jövőben is tekintetbe kell vennünk. Ez különleges régiók esetében jelenthet megoldást. Köszönöm, biztos úr. A cukorról szeretnék beszélni. A közös piac szervezést módosították, és most a termelés kiváló 700 millió tonna többlettermelés van, 1 millió 500 ezer tonnát exportálunk, és 7 millió tonna van tehát felesleg. Öm, 400 euró a tonna erre Európában, tehát nem exportálhatunk anélkül, hogy állami támogatást nyújtanánk Ön kezdetben beszélt arról a tényről, hogy a piac gyenge, hogyha ön január 27-én mert valóban biztos sevelik és nem biztos jelölt lesz, akkor be akar-e avatkozni, és hogyan? Nem tudom most még, hogy mi lesz a mozgásterünk hiszen a, milyen reformokat fog javasolni a hajlandó elfogadni a tanács, azt nem tudjuk. És azt se tudjuk, hogy mi lesz a helyzet a világpiacon. Tehát a mozgásterünket kell majd megvizsgálni. De megígérem önnek, hogy január 27-től kezdve elkezdem vizsgálni ezt a kérdést is, hogy válaszolni tudjak az ön kérdésére, mert azt gondolom, hogy erre a témára is oda kell figyelnünk. Fel kell mérni először a mozgásteret. Ugye e, azon a lehetőségeken belül, amelyeket a nemzetközi szerződések nekünk adnak, illetve amit a miniszterek engednek nekünk, de sajnos most nem rendelkezek elég információval, ennél részletesebb választ nem tudok adni. Most pedig Elizabeth Köstinger következik. Csoros úr, ön már említette, hogy a természeti hátrányokkal küzdő területek, különböző hegyvidéki területek továbbra is a kap második pillére által kapnak támogatást. Erre vonatkozóan tud-e elegendő pénzügyi finanszírozást garantálni, és hogyan akarja a mezőgazdaság pénzügyi érdekeit a bizottságon belül képviselni. Az is érdekelne, hogy tekintettel a hegyvidéki területekre folytatni akarja az elmúlt évek munkáját, vagy új utakra kíván lépni. Bene, komisár. Tosul? Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă hogyha a második pillért elegendő forrással látjuk el, akkor a következő vita során, amely a KAP 2013 utáni jövőjével foglalkozik, tehát a következő hónapokban, években már lehetőségünk lesz arra, hogy ambíciózus célokat tűzzünk ki. Az első és a második pillér vonatkozásában. Vitázni fogunk arról, hogy hogyan osszuk fel a költségvetési forrásokat. A KAP jövőjéről szóló vita során nem kényszerülünk már arra, hogy bizonyos költségvetési plafonokat betartsunk az első, illetve a második pillér tekintetében. Új egyensúlyt kell tehát kialakítanunk a közvetett támogatások között, valamint az új ambiciózus célok finanszírozása között a második pillérből. Mindezt az Európai Parlamenttel együttműködésben fogjuk megtenni. Fontos, hogy leszögezzük, hogy megvan a felosztás a lehetősége. A bizottság beli kollégákkal vitázni fogok erről, hogy miért annyira fontos ez, hogy a továbbiakban is egy közös agrárpolitikát folytassunk, mégpedig megfelelő forrásokkal ellátott agrárpolitikát. Láttuk az érveket, amelyek emellett szólnak. Láttuk, hogy milyen piaci nehézségek voltak az elringandozások okán a nemzetközi piacokon is keletkezhetnek problémák. Jó érvek vannak tehát a kezünkben, hogy követeljük a magas források rendelkezésünkre bocsátását, és tudatában vagyok ezen felelősségemnek. Hegyvidékek és hátrányal küzdő területek, ezekkel specifikusan foglalkozni fogunk. Nem kell ott mindenára megőrizni a mezőgazdaságot, hanem a jellegzetes termékek termelését kell előmozdítani ezen régiókban, és ezek részleteivel foglalkozni fogunk. Um, Úgy hiszem, helyesen mutatott rá, hogy a jövőbeli kihívásokat figyelemmel kell kísérnünk, gratulálok ehhez. Ugyanakkor nem szabad elfelejtőnünk azt sem, hogy az agrárpolitika alapja maga a gazda kell legyen ugyanakkor egyre öregszik a gazdatársadalom is. Milyen intézkedéseket tud bevezetni, hogy ez ellen a folyamat ellen hason, és hogyan lehet a fiatal gazdákat segíteni, milyen konkrét eszközöket kínál az ő sajátságos csoportjuknak? Vedeți, este unul din motivele pentru care am spus că... Igen, épp ez egyik oka annak, amiért kifejtettem, hogy a vidékfejlesztési politika benne kell maradjon az agrárpolitika szövetében, kereteiben, mert itt lehet olyan megoldásokat találni, hogy azok, akik a vidéki területen laknak, élnek, és ott akarnak dolgozni, azokat segíthessük. Ezek össze, egymás összefüggő kérdések. A vidéki gazdaságot a, gazdaság, a mezőgazdasággal szorosan összefüggésben tudjuk támogatni. Ugyanakkor, ha jól fejlett a vidéki gazdaság, akkor a, a megtartóra és erősebb a vidéknek, több mezőgazdasági, több termelő tudott megmaradni és élni. A fiatal gazdák támogatása valóban fontos probléma, hiszen demográfiai fejlemények nem kímélik a gazdákat sem. A közvetlen támogatások, jövedelemtámogatások léphetnek itt be, hiszen előrelátható, tervezhető beruházásokra van szükség, a gazdaságok modernizálására, Romániában is égető probléma ez, és a stabilitás, a tervezhetőség, az előreláthatóság alapvető fontosságú. Az első pillér kínál erre vonatkozó eszközöket, és ezekről szóltam is, és élnünk kell a, a közvetlen kifizetésekkel, hogy az előre tervezhetőség, a stabilitás megvalósuljon. Szia, Perez következik. Köszönöm, eh, elnök eh, úr, biztos jelölt úr. Örülök annak, hogy többször is utalt annak szükségességére itt a meghallgatás során, hogy pénzügyi kigazgításokat kell eszközölni a közös agrárpolitikán belül. Ezzel én teljesen egyetértek, de emellett további eszközökre van szüksége, amelyekkel válaszolni tudunk, meg tudunk felelni azoknak a kihívásoknak, amelyek jelentkezni fognak. Két olyan elem van az értékláncban, amelyre koncentrálnunk kell. A feldolgozás és a közlekedés, a szállítás. Amikor a gazdálkodók megpróbálnak egy bizonyos szintű minimális árat elérni, kiharcolni, akkor gyakran beleütköznek a versenyszabályokba ön megváltoztatná-e a versenyszabályokat annak érdekében, hogy a termelők piaci helyzete, tárgyalási pozíciója megerősödjön? Da, cred că am încercat să dau cât mai mult. Igen, úgy vélem. Hogy már utaltam arra, hogy hogyan fogok dolgozni a mezőgazdaságban a versenyképességért egy másik biztos felelős. Szoros együttműködésben vele kidolgozhatunk különleges érveket a mezőgazdaság és élelmiszeripari ágazat számára. Ezáltal reformálhatjuk a versenyszabályokat. Nem mert a piac nem jól működik, hanem éppen ellenkezőleg a hozzáadott érték elosztása a termelési lánc során kiegyensúlyozottak kell, hogy legyen. És ezt különbözőféleképpen tehetjük meg. Tárgyalásokat folytathatunk. Az ágazatokon átnyúló vitek során ezeket erősíthetjük, és hogyha látjuk, hogy bizonyos kivételes szabályozások állnak fenn, amelyek a hozzáadott érték kiegyensúlyozott elosztását biztosíthatják, anélkül, hogy bármely szereplőt hátrányosabb vagy előnyösebb helyzetbe helyeznének, akkor természetesen szívesen kész lennék arra, hogy a versenyképességért felelős kollégával vitázzak arról, hogy ezeket a szabályokat hogyan lehet kiigazítani, illetve módosítani. De vannak jogszabályok, amelyeket együtt határoztunk el a belső piac vonatkozásában, Lehetséges, hogy ezek módosítására van szükség, mint ahogyan ez más ágazatokban már megtörtént, például a zöldséggyümölcs ágazatban, ahol ilyen módon a piac jobb működését biztosítani lehet. Ezekkel a témákkal tehát foglalkozni kívánok a vita során. Garcia Perez, pótkérdés. Onorevole Garcia Perez rinuncia al suo... Nem kíván pótkérdést feltenni Garcia Perez, tehát Mátó kollégának adom meg a szót. Comisario, usted ha dicho hoy que hay que garantizar la renta de los agricultores biztos úr, ön azt mondta, hogy garantálni akarja a gazdálkodók jövedelmét, és én ezzel teljes mértékben egyet is értek. Tudja, hogy most nehéz idők járnak a gazdálkodókra és az egész agráriumra, különösen az, a rendkívül távoli régiókban, a periférikus régiókban, ott pedig a mezőgazdaság egy nagyon erős szektor. Alapvetően veszélybe került ott a gazdálkodók sorsa. Milyen intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy ezekben a régiókban is fenntarthatóvá tegye a gazdálkodást, és esetleg más régiókban is, ahol nagyon komoly problémák vannak. A, ö, periférikus régiókban a banán termelésnek vannak nagyon komoly problémái, ott a latinamerikai versenytársak nyomása rendkívül erős, mi 170 euróért tudjuk adni a banánt, ők 95 ér is akár, tehát nagyon erős a nyomás. Milyen garanciát tud adni, milyen kompenzációt tud adni a közösségi termelőknek annak érdekében, hogy a versenytársakkal elért egyezmény okozta károkat kompenzáljuk. A külső területek mindenképpen figyelmet érdemelnek, és konkrétan rájuk szabott programokat igényelnek. Az elkövetkező időszakban egy értékelési jelentést készítettünk, mely újra értékeli ezen programok sikerességét, ezek alapján lehet módosítani azokat. És ezeket a kiigazításokat készen is állok megtenni, hiszen szükség van a mezőgazdaságra ezekben a periférikus területeken is. A banán konkrét kérdése kapcsán ez a megállapodás mindenképpen jó az Európai Unió számára, hiszen nagyon régóta fennáll a konfliktus, és ezzel a megállapodással, ezzel az egyezménnyel ö, megoldhatjuk ezt, a nemzetközi szinten folyó tárgyalások révén. Ami a kompenzációs kártérítési mechanizmusokat illeti, ön is jól tudja bizonyal, hogy nagyon nagy összegeket kapnak a banántermelők, ilyen kompenzációs célral. Erről már döntés is született. És e, e program tekintetében meg kell vizsgálnunk, milyen további játékterünk van, milyen további kiigazítások révén lehet az igényeknek megfelelni. Köszönöm. Én nem értek egyet ezzel, mert lehet, hogy az Európai Uniónak jó ez a megállapodás, de a termelőknek nem, ha csak nem kapnak megfelelő kompenzációt. Kérem, vállaljon kötelezettséget annak érdekében, hogy megvédi az európai termelőket, mert különben nincsen jövője ennek az ágazatnak, pedig ez az ágazat alapvető fontosságú gazdaságilag, társadalmilag és környezeti szempontból is ezekben a régiókban több ezer több ezer család élete függettől, bevétele és jövedelme nem csak a Kanári-szigeteken, hanem számos más periférikus régióban is. Tehát ön garantálja most nekünk, hogy megkapják a megfelelő jövedelmet a farmerek, a gazdálkodók. Kérem, hogy ezt tegye meg. Beszélt a kompenzációról, az AKC kapcsán is azt gondolom, hogy az európai gazdáknak ígért kompenzáció nem fedezi a jövedelmi igényeiket és elvárásaikat. Ha nem tévedek, a közösségi termelők is komoly összegeket kaptak. Évente 250 millió eurós a keret, amelyet ez a program biztosít erre a célra. Tudatában vagyok tehát a problémáknak, a potenciális lehetőségbeli problémáknak is, meg azoknak a sajátságos nehézségeknek is, amelyeket a periférikus régiók kell, hogy elviseljenek. A program kiigazítható, pontos számszerű összegeket nem tudok most mondani, az érveket kell először e, értékelni, a jelentést ebből a célból születik, és mint mondottam, e, ezek a termelők kapnak majd támogatást, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet módosítani ezeket a kompenzációkat. Most Roduszt képviselő ad, kap szót. Tisztelt Csiolos úr, Üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben. Már sok kérdésre adott választ, és nehéz most a végén egy új témát találni, de azt hiszem, hogy ez sikerült nekem. A közjavak előállítása mindig egyik okként szerepel azt illetően, hogy a kap alapot miért kell a jövőben is megőriznünk. Az élelmiszertermelés mellett a mezőgazdaság más fontos feladatokat is vállal a közjó érdekében, mint például a kultúrtáj megőrzése és gondozása, a biodiverzitás megőrzése, a vízminőség biztosítása, valamint a talajvédelem. Ezeket a közjavakat, illetve ezt megfelelően ö, értékelni kell, hogy megfelelő ösztönzőket teremtsünk a gazdálkodók számára, hogy a közjó érdekében mindezeket megőrizzék. Hogyan akar erről gondoskodni? hogy a gazdálkodók továbbra is készek legyenek arra, hogy ezeket a feladatokat ellássák, és hogyan akarja ezt díjazni. Köszönöm. Mulțumesc, doamna Rodust. Cum a... Köszönöm szépen, Rodust asszony, a kérdést. Nagyon nehéz új kérdéseket kitalálni, hát még nehezebb új válaszokat kitalálni ezekre a kérdésekre. Tény, hogy a közévak ügyéről nem sok szót ejtettünk eddig. Én említettem ugyan, hogy fontos részét képezik ezek az agrárpolitikának az élelmiszer termelés mellett, és örülök is annak, hogy a tagállamok jelentős része komoly forrásokat különtött el a kettes, a második pillérben erre a konkrét célra. És tény az is, hogy ott helyben kell új támogatási mechanizmusokat kialakítani e közjavak védelme érdekében. Közvetlen kifizetésekhez is kapcsolódnak a cross-compliance feltételek révén ilyen elemek, de ezeket tovább kell erősíteni, és különösen a második pillérben lehet innovatív megoldásokat alkalmazni, hogy azokat a gazdákat támogassuk külön, akik új gondolatokat, új innovatív terveket vezetnek be a talajvédelem a fajták sokfélesége és egyéb célok érdekében. Úgyhogy itt a második pillérre komoly szerep hárul majd, és én magam is szeretnék a, az éghajlatváltozásról harcnak a vetületét belevinni ebbe, mert a termelés igazítható ehhez a kihíváshoz is. Itt is vannak innovatív gondolatok, tudom, hogy a gazdák körében is, José Bové már ö, tett is említést ilyen innovatív termelési módokról, a modalitásainkat úgy kell alakítani, hogy eszközeinkkel lehetőleg inkább támogassuk ezeket. Egyik legfontosabb feladatom lesz ez. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Köszönöm szépen ezt a választ. Világos volt számomra, hogy a második pilléről el kell gondolkodnunk, de ahogyan figyelmesen hallgattam önt az elmúlt két óra során, akkor természetesen nagyon sok mindent kell feldolgoznunk a második pilléren belül, és kérdés, hogy költségvetésünk 11%-ával mindezt el tudjuk-e intézni. A kérdésem önhöz az, hogy sikra szere annak érdekében, hogy a második pillér költségvetését erősítsük. Sigur, cred că atunci când am spus că igen, ahogy már elmondottam, olyan költségvetésre van szükségünk, amely a kap nagyra törő céljaihoz illeszkedik. És az is helyén való, hogy ezt a költségvetést igyekezzünk bővíteni a nagyra törő célok fényében. Ehhez pedig vitáznunk kell, tárgyalnunk kell a tagállamokkal is, meg a, és a parlamenttel közösen meg kell találjuk azt az egyensúlyi pontot, mert révén a költségvetési politika eh, igényei meg a kap nagyra törő igényei egyensúlyba hozhatóak. Nagyon sok elem van a második pillérben, nagyon sok cél tartozik ebbe a körbe, éppen ezért helyén való, hogy megfelelő forrás álljon itt is rendelkezésre. A tagállamokat kell persze győzködni e felől, az ön kollégái, képviselőtársai is megtehetik ezt. Mindenképpen konzisztens kell legyen a költségvetés, egyensúlyban kell legyen az egyes ágazatok igényeit illetően. Én a magam részéről megteszek mindent annak érdekében, hogy növeljem a játékteret, megfelelő érveket dolgozzak ki, melyek révén meggyőzhetjük a tagállamokat a kap fontosságáról. Támogatom önöket majd ebben a minden eszközömmel. Honorevole Nedelceva. Cseva képviselő következik. Via Nedelceva.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 problema di traduzioni, adesso arriviamo. Volt tolmácsolás. Segítséget kérünk a taktikustól. Il marche? Ok. Ködik? Je peux toujours parler en bulgare ou je passe en français? Beszéltek bulgárul, vagy mondjam inkább franciául. Благодаря ви. Господин Чолош, вашата идея за справедливост... Köszönöm, biztos eh, jelölt úr Eh, amit itt elmondott, eh, és hogy eh, megpróbálja méltányosabbá tenni a közvetlen kifizetéseket, illetve a vidékfejlesztési kifizetéseket is. Ön beszélt arról, hogy milyen struktúrában képzeli el a munkáját, és milyen gondolatokkal vág neki ennek a, ennek a munkának. Van-e önnek már valami fajta menetrendje, illetve valamilyen objektív módszere arra, hogy felossza a rendelkezésre álló pénzeket különös tekintettel bizonyos területekre és bizonyos termékekre, beleértve azokat a termékeket is, érzékeny termékeket, mint a dohány. Da, deci legat de uh, calendar, intenția mea a menetrenddel kapcsolatosan a következő szándékom. Lesz egy nyilvános konzultáció, mert elmondtam, hogy az elképzeléseket még nem akarom rögzíteni, hiszen meg kell vennünk a konzultáció eredményét. Természetesen vannak bizonyos alapelvek, amelyre támaszkodhatom, de a konzultáció és a parlamenttel, valamint a tagállamokkal való együttműködés fontosak. Most kezdődik majd a konzultáció, és az év végéig egy közleményt fogunk kiadni, amelyben törvényalkotási javaslatokkal élünk, és ebben a közleményben a 2013 utáni kap alapvonásait rögzítjük majd. Aztán következő évben következnek a jogalkotási javaslatok. Ez a menetrend természetesen függ a pénzügyi terv ütemtervétől is, de elmondtam már, hogy fontos kapcsolatot helyreállítani a célok és a pénzügyi források között. Így nem lett tehát ezt a menetrendet, és úgy vélem, hogy parlamenti képviselőként is megértik ezt. Nem sokára lesz majd egy jelentés az Európai Parlament részéről a 2013 utáni kappal kapcsolatos elképzeléseket illetően lesz még alkalom az cserére. Azt hiszem, hogy Ryan ö, úr a jelentéstevője ennek, ha nem tévedek. aztán az objektív forrásfelosztást illetően a dohány reformról már 2004-ben döntöttünk, volt egy átmeneti időszak, és a tagállamokban mindig is voltak és vannak lehetőségek, hogy ezt az ágazatot speciálisan támogassák. De hogyha csak a dohányról van szó, akkor következetesnek is kell lennünk, és tekintetbe kell vennünk, hogy milyen elverásaik vannak a fogyasztóknak ezzel a speciális termékkel szemben, és gondolom, hogy értik, hogy mit gondolok, mit értek ez alatt. A tagállamoknak már van mozgásterük, hogy speciális támogatásokat nyújtsanak ennek az ágazatnak. Next question. Бих искала още един въпрос. В увода си вие казахте, че е необходимо да поставим акцент върху разнообразието. Az ön bevezetőjében kiállt amellett, hogy a különböző régió különböző elbánás, e, elbírálás alá essenek, e, és e, azt mondta, hogy a kapnak egy ilyen differenciáltságot meg kell engednie bizonyos tagállamokban klímaokokból nagyon drága a termelés, bizonyos termékek termelése. Hogyan lehet az ilyen problémákkal megbirkózni, például az északi országok ilyen problémáival, és hogy ön hogyan látja, hogyan találhatunk nagyon konkrét regionális problémákra megoldásokat, miközben figyelembe vesszük a nagyobb közérdeket, az egész EU érdekeit is. E, Igen, vannak különbségek a régiók között, és ezt tekintetbe vesszük a jelenlegi helyzetben is mert Legalábbis bizonyos specifikus intézkedések révén a vidékfejlesztésben éppen az ilyen különleges régiókat vesszük tekintetbe. Elmondtam, hogy nagyobb kiegyensúlyozottságra törekszünk, és az igazságosabb elosztásra a közvetlen támogatások területén. És ezt azzal szándékos is mondtam, hogy egyes régiókban különleges kritériumokat kell tekintetbe venni, mert ezek a régiók különleges sajátosságokkal rendelkeznek ahol a termelést például az éghajlati feltételek befolyásolják, ott erre is figyelemmel kell lennünk, hiszen ez egy különleges helyzet. Ki fogjuk dolgozni az új kritériumokat a közvetlen támogatásokra vonatkozóan, ahol tekintetbe vesszük majd ezeket a problémákat. Így a vidékfejlesztés eszközei területén is vannak lehetőségek arra, hogy az ilyen különleges sajátosságokat figyelembe vegyük. Elnök Dancsila következik. Domnule președinte, domnule Köszönöm szépen, elnök úr. Milyen különleges intézkedéseket irányoz elő, hogy az új és, tagállam, új és régi tagállamok között fennálló szakadékot megszüntesse? Hogy versenyképesebb mezőgazdaság jöhessen létre, és az európai és nemzetközi piacon is megállja a helyét, ugyanakkor meg lehessen akadályozni az elvándorlást a vidéki területekről, és a demográfiai egyensúlytalanságot ki lehessen egyensúlyozni. Dancsira. Már kifejtettem, hogy a 2013 utáni időszakban az lesz a célunk, hogy új kritériumokat dolgozzunk ki, mindazokkal egyetemben, együttműködve, akik akik közvetlenül érintettek, és a támogatások felosztását érinti ez. Az új tagállamok, beleértve Romániát is, jól tudom, még mindig abban a szakaszban vannak, hogy növekednek a, a támogatások. Ugyanakkor az elkövetkező években ö, ott is bevezetőzőek lesznek a közvetlen támogatásra vonatkozó új kritériumok. Az hogy a vidéki területek lakossága helyben maradjon, ne vándorjon a városokba. Erre vonatkozóan vannak konkrét programok, ennek elkerülésére Romániában is jelentős összegeket irányoztak elő erre a költségvetésből. Konkrét eszközök működnek erre vonatkozóan, hogy a vidéki területek lakosság megtartó képességét javítsák úgy, a, mint mondottam, a történeti kritériumokat a felasztás vonatkozóan leépítik, ez, vannak persze olyan új tagállamok, ahol nincsen történeti referenciabázis. Mindenképpen az kell legyen a cél, hogy a közvetlen támogatások között megfelelő egyensúly biztos, biztosítsunk, valamint a szerkezetváltás, a vidékfejlesztés modernizációs célja is megvalósuljanak. Nincs podkérdés a Dancsola asszonynak, ezért rögtön eltűnk Gladfeder úrhoz. Biztos jelölt úr, a végén valóban nehéz kérdezni, hiszen olyan sok kérdést föltettek már viszont ez lehetőséget ad arra, hogy néhány eddigi válaszát értékelhessük. Nekem nagyon tetszett, ahogy kiállt a közös agrárpolitika értékeinek megőrzése mellett, hogy elutasítja, hogy részben vagy egészben renacionalizálják a kapot, és nagyon örülök annak, hogy ön arra fog törekedni, hogy az európai termelők ne kerüljenek hátrányba harmadik országok termelőivel szemben az Európai Unió szigorú állatjóléti és környezetvédelmi előírásai mellett. A kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen konkrét intézkedéseket kíván ön tenni annak érdekében, hogy a mezőgazdaságban energiatakarékos beruházásokat lehessen megvalósítani, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar CO2 kibocsátását csökkenteni lehessen. Da, deci măsuri de investiții pentru uh, economie beruházási intézkedések az energia megtakarítás érdekében. A mezőgazdasági technológiák korszerűsítése ezt tekintetbe veheti, és ez történhet tagállami tervek révén, amelyek a vidékfejlesztésre irányulnak, valamint a második pillérből felhasznált források révén. Itt egyrésztről van lehetőség arra, hogy az új technológiákat támogassuk, tekintettel az energia megtakarításra is. Azt hiszem, hogy a kutatási programok területén is van érdeklődés az ilyen új technológiák kidolgozása iránt, és már elmondtam, hogy a kutatási főigazgatósággal szoros együttműködésben lehetőségeket dolgozhatunk ki arra vonatkozóan, hogy a technológia transfert és a piaci alkalmazását ezen technológiáknak a lehető leghamarabb elérhessük. Azt hiszem, hogy a közjavakat támogathatjuk itt, például az energia megtakarítás és a széndiokszid csökk- kibocsátás csökkentése is ide tartozik, így módon támogathatjuk a gazdálkodókat, hogy új elképzeléseket és javaslatokat alakítsanak ki ezen a területen. Talán nincsen közösségi mechanizmus különböző helyzetek, különböző trendek léteznek helyi szinten biztosítanunk kell, hogy a gazdálkodók helyi és regionális szinten alkalmazzák ezeket a technológiákat. Meg kell felelnünk, biztosítanunk kell a versenyképességet, és támogatási intézkedéseket kell kialakítanunk e cél. Thank you. Sok olyan cél támogat, amelyek kevésbé indokolhatók, mint például az energiatakarékosság, ehhez képest az én hazámban Magyarországon a vidékfejlesztési forrásokból egyetlen egy euró sem vehető igénybe energiatakarékossági CO2 kibocsátás csökkentési célokra. Tehát a jövőben oda kellene figyelni, hogy a tagállamok valóban ilyen jellegű programokat írjanak ki. Emellett viszont szerintem érdemes arra is odafigyelni, hogy minden új előírás, amelyik az Európai Unióban a gazdák életét nehezíti, akár az állatjólét, terület, állatjólét intézkedések területén, vagy bizonyos természetvédelmi, környezetvédelmi előírások, azok rontják a mezőgazdaság energetikai hatékonyságát, rontják, csökkentik, nö, bocsánat, növelik az egységnyi mezőgazdasági termékre jutó energiafelhasználást és CO2 kibocsátást. Hogyan kívánja ezt a jövőben megelőzni? legat de uh, accesibilitatea pilonului 2. Uh... A második pillér forrásaihoz való hozzáférést illetően hogy legyen mozgásterük a tagállamoknak a prioritások kijelölésében tagállami vagy regionális szinten. A 2013 utáni időszakban biztosítani szeretnénk, hogy a megfelelő rendelet pontosabb rendelkezéseket tartalmazzon, hiszen ez központi eleme a közös agrárpolitikának. A szén-dioxid kibocsátás csökkentése nagyon fontos az egész európai politika szempontjából. Az egyszerűbb szabályozások, a kevesebb ellentmondás, az állatvédelmi rendelkezések és a környezetvédelem között szintén fontos. Az állatvédelmi rendelkezések már jogszabályként rögzültek gazdálkodóink és termelőink, termelési módszerink szempontjából. A vita során természetesen egyensúlyt kell helyreállítani az energiafelhasználást illetően is ebben a kérdésben. Az állatvédelmet azonban meg kell őriznünk, hiszen ez is egy fontos prioritásunk. Elnök Giovanni Lavia következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos jelölt úr, először is köszönetet szeretnék mondani önnek azt illetően, amit elmondott ma délelőtt, mert azt hiszem, hogy néhány biztos érteket, értéket közvetített a bizottság tagjaként számunkra, és biztosíthatott minket arról is, hogy más meghallgatások során, például költségvetési biztos meghallgatása során nem hangzott el semmi a mezőgazdasági költségvetés csökkentését illetően természetesen az ön felszólalása során is hallhattuk, hogy létezik ez a nem hivatalos dokumentum, ami mindenkiben aggodalmat keltett. A kérdésem a következő. Ön jól tudja, hogy közösségi szinten különböző támogatási szintek és ágazatok léteznek, nem minden ágazatot támogatnak ugyanabban a mértékben. Vannak olyan ágazatok, mint például a zöldséggyümölcs ágazat, amely 16 százalékát adja ki az európai mezőgazdaságnak, és csupán 4 százalékát kapja a támogatásoknak. Kérdésem tehát, hogy ezen ágazatok esetében, különösen a mediterrán mezőgazdaságot tekintve, hogyan szendékozik eljárni, és hogyan akar megfelelő támogatásokat kialakítani minden termelő számára? Sigur Da... Bizonyal így van, hogy ha minden ágazat részesedését figyelembe vesszük, és a pénzügyi támogatást ehhez igazítjuk, akkor nagyon sok ágazat nehézségbe kerül. Igaz ez a zöldség és gyümölcs termékkörre is, válaszolni kell arról a kérdésre, tehát hogyan lehet olyan megoldásokat, mechanizmusokat találni és kialakítani, amelyek a piaci egyensúlyt biztosítják. Úgy hiszem a reform, amelyet a zöldséggyümölcs ágazat megélt, ki is alakított ilyen mechanizmusokat. Ezek működnek és elérhetőek. Igen, magas összegekről van szó, amelyeket, amelyeket a tagállamoknak irányoznak elő, és amelyek révén azok konkrét intézkedéseket hozhatnak a piac működésének javításában. Aztán az közvetlen támogatások tekintetében is meg kell vizsgálni az egyensúly lehetőségét. Én, mint biztos, az új javaslataimban az egyes ágazatok közötti egyensúlyra fogok törekedni, elsősorban arra kell figyelnünk, hogy ne csak az egyes ágazatok ne csak a részesedésükre koncentráljanak, hanem hogy milyen konkrét problémákkal kell megbirkózzanak, és milyen személyre szabott vagy ágazatra szabott megoldásokat tudunk alkalmazni ennek az egyensúlynak a létrehozása. Nem csak arról van szó, hogy egy-egy összeg, milyen összeget adunk például a zöldséggyümölcs ágazatnak, hanem az egészet összefüggésében kell vizsgálni és kezelni. Konkrét problémákra konkrét mechanizmusokat ágazatonként kidolgozván. Abbiamo sentito nel corso dell'audizione. A meghallgatások során több alkalommal hallhattuk az utalást a piaci beavatkozásokra, intervenciókra, amely egy hasonló modell, mint ami most létezik a zöldséggyümölcs ágazatban. A, jelenleg a Zöldséggyümölcs Termelők Szövetsége, amely ö, 4,1%-át fizeti a termelésnek, 0,5%-et teszi ki mindez a piaci intervencióknak. Ez a tapasztalat, amely már az elmúlt években kialakult, világosat teszi számunkra, hogy ez a mechanizmus valószínűleg kiegazításra szorul. Tehát nagy érdeklődéssel hallottam az ön szendéket, hogy más ágazatokra is ki akarja terjeszteni ezt a kezdeményezést, és ezt kedvezően ítélem meg, de kérem, hogy vegye figyelembe a múltbeli tapasztalatokat, és értékelj annak lehetőségét, hogy a mechanizmust megfőképpen kiagazítsák, hogy ez alkalmasabbá váljék a ö, szabad piac elveinek, amelyet mindannyian célul tűzünk ki. Biztos úr. Sigur, aceste uh, mecanisme ezek a különleges mechanizmusok, amelyek az gyümölcs termékpára vonatkoznak, nemrégiben kerültek kidolgozásra. Egy, mindössze egy évben vannak körülbelül érvényben, ha nem tévedek. Ezért talán miért túl korai levonni a hatékonyságokra vonatkozó végkövetkeztetéseket, és meg különösen arról beszélni, hogyan lehetne őket tovább igazítani, vagy finomítani. Ugyanakkor lépésről lépésre szakaszonként elemezni kell a reform végrehajtását, annak eredményességét, és azt, hogy más ágazatokban, ezen elemzéseket követően, a tapasztalatok értékelése és a következtetések levonása után közösen kell megvizsgálnunk, hogyan lehet kiigazítani ezeket más ágazatokra de az zöldség és gyümölcs ágazatban érvényesült döntések szerintem jó példát nyújtanak. Guinness. Biztos úr, meg Guinness képviselő következik. Köszönöm, biztos úr, és köszönöm, biztos jelölt úr. Három megjegyzésem lenne. Először is gratulálok, hogy hangsúlyt helyez az élelmiszerbiztonságra, a parlament is egyetért önnel ebben. Hadd bátorítsam arra, hogy a kollégiumon belül remélhetőleg ezt ratifikálják, hogy a bizottság ne csak akkor figyeljen oda a az élelmiszerbiztonságra, amikor emelkednek az árak, hanem akkor is, amikor csökkennek. A második dolog az az, hogy vegye fel a harcot a versenyfőigazgatósággal azért, hogy a szupermarketekkel szembeni előviszonyokat kiegyensúlyozza. Elmellett Gégen Quinn szavaira utalnék, aki azt mondta, hogy felkívánja számolni a tudatlanságot a, a génmani, génmódosított élelmiszerekkel kapcsolatban. Ezt is egy feladatának tekinti. Most térjünk vissza azért a gazdálkodókra. A az újraelosztás az tagállamok között, régiók között és egyes gazdálkodók között fog bekövetkezni. Mit tesz a, ezeknek a nyerteseivel és veszteseivel, és milyen módon próbál előmozdulni a jelenlegi történelmi kritériumrendszerhez képest? Frank, so could the Frank pot... Nyílt választ adok önnek, már amennyire nyilván ezt tudok adni jelenleg. A hivatkozási időszak az ö, korábbi hivatkozási időszak azt hiszem, hogy már nem jövőben mutató megoldás. Éppen azért, mert egyre nagyobb a sokféleség, amit tekintetbe kell vennünk, és specifikus problémákra is figyelemmel kell lennünk. Egyes piacszabályozási mechanizmusokat meg kell őriznünk, és ahogy elmondtam, ezt ez a hivatkozási időszak a múlté kell, hogy legyen, új megoldásokra van szükség. Hogyha megnézzük, hogy ezeket az összegeket hogyan osztják fel a régiók, tagállamok és gazdálkodók között, azt hiszem, hogy erről vitáznunk kell. Mi bizottságként azt tudjuk tenni, hogy kritériumokat dolgozunk ki, amelyek a lehető legkiegyensúlyozottabbak, amelyek foglalkoznak a specifikus problémákkal, mert most is láthattuk, hogy milyen sok specifikus probléma merül fel az egyes régiókban, tagállamokban és ágazatokban. Ami viszont fontos, a következő. Együtt döntési folyamatban vagyunk, és nagyon fontos számomra a párbeszéd, és erről szintén vitázni fogunk. Éppen ezért nagyra becsülöm a parlament, illetve ezen szakbizottság kompetenciáját ezen a területen. Kiegyensúlyozott megoldásra van szükség a sokszínű Európa érdekében. Molto bene. Megint extra question. Uh, particularly strange question perhaps, but I don't... Van egy furcsa kérdésem van. Nem tudom, hogy milyen zenét szeret uh, biztos jelölt úr, vagy a Beatlesnek híve vagy Paul McCartney-nak, ha már itt tartunk, de uh, kérem védje meg az állattartókat a húsmentes hétfő kampány szereplőitől, akiket McCarthy vezet, és adjon garanciát ennek a háznak arra vonatkozóan, hogy ilyen ötletek, ilyen bolond ötletek nem gyökerezhetnek meg EU szinten, mert egyébként velünk maradnak, nem tudunk velünk mit kezdeni, ha nem lépünk fel ellenük most. Cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv... Hát igen, magától értetjük, hogy persze Paul McCartney zenét szeretem, de mindenki ö, uh, saját értékeit alakíthatja ki, és valhatja, és én tiszteletben is tartom az egyének értékeit, amelyeket vallanak, a maguk módján. Ugyanakkor egy-egy politikai álláspont hatékonysága hát éppen a parlamentben lehet erősíteni. Én, mint mezőgazdasági biztos a magam részéről megteszek mindent, hogy kiegyensúlyozott javaslatok szülessenek, amelyek figyelembe veszik a nézetek összességét, ám a legfőbb érdek az kell legyen, hogy a gazdák, a termelők piacra tudják vinni a termékeiket. Aztán, hogy ki mit gondol mindenről, az, az ő saját dolga. Bene. E, adesso abbiamo... Most lezárult az előre bejelentett felszólalók szemre kérdésfeltevési idő. Most néhány képviselőnek adom meg a szót, mert a szocialista frakció a Szocialista Demokrata frakció néhány percet megtakarított felszólásai során, és az ALDE frakció esetében is az a helyzet. Megadom tehát a szót Oleni Csiszák képviselőnek, tiéd a szó. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Ja chciałbym wrócić jednak do programu rozwoju obszarów wiejskich. Köszönöm biztos úr, szeretnék visszatérni a vidékfejlesztés kérdésére. Látnunk kell, mindeketen voltunk új tagállamban agrárminiszterek. Jó tudjuk, hogy a, a programok legtöbbje és a pénzek legtöbbje közvetlenül a gazdákhoz megy, a gazdaságok számára ez a legfőbb bevételi forrás, amelyek lévén életben maradnak egyáltalán ezek a programok. Ön szerint nem kéne rendezni ezt a kérdést, mert hogy a közvetlen támogatásoknak más a célja, és a a másik oldalon viszont fejlesztenünk kellene a vidéki fejlesztéseket. Ténylegesen a vidéki fejlesztéseket, ne menjenek ezek a pénzek, jobb közszolgáltatásokat is nyújtva például a vidéki területek ez a legnagyobb probléma. A modern infrastruktúrákhoz való hozzáférés vidéken, legyen az oktatás, egészségügyi ellátás, akár sportlétesítmények, kulturális létesítmények működtetése. Rendkívül fontos ez a vidéki területek megtartó erejét tekintve. Ez kell legyen a, a, a vidékfejlesztési programok prioritása, és nem teljesen más, mint a közvetlen támogatások célja. jó, van celeg, van celeg, uh... Értem az álláspontját. Tudom, hogy ön is kelet-európai tagállamból jön, ahol különböző problémák vannak. Biztosként tekintetbe kell vennem, hogy milyen sok különböző probléma létezik. Vannak olyan régiók, ahol a gazdálkodók száma alacsonyabb, mint Lengyelországban. Éppen ezért fontos, hogy a mezőgazdaságon túl a vidék fejlesztés keretében más gazdasági tevékenységeket is támogassunk. De éppen ezért létezik ez a mozgástér a tagállamok számára, hogy a vidékfejlesztési programok keretében, amelyeket tagállami szinten dolgoznak ki, sőt egyes országokban regionális szinten, számot vessenek ezekkel a különleges jellemzőkkel. Amit ön leírt, hogy a forrásokat jobban osszuk fel a különböző beruházások számára, hogy ezt a gazdálkodók jobban ki tudják aknázni. Nos, Lengyelország is rendelkezik ilyen lehetőséggel tagállamként, hogy megfelelő prioritásokat szabjon meg. Fontos, hogy vannak olyan mechanizmusaink, amelyekkel a tagállamok ilyen specifikus programokat kidolgozhatnak. És hogyha önnek az a véleménye, hogy még más elképzelések is léteznek, amelyeket bele lehet dolgozni ebbe a vidékfejlesztési szakpolitikába, akkor én nyitott vagyok az új javaslatokkal szemben. Hogy, ahogyan elmondtam, továbbra is erősítsük a tagállamok mozgásterét, hogy az egyes adottságokkal számot tudjanak vetni. Egy percben Polszán képviselő.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 mint hogyha az összes költségvetési forrást megőriznénk a mezőgazdaság szemre, amely eddig létezett. De Európa nagyon mély válságban van. Hogyan lehetett megőrizni az európai vidéki területeket sokkal kevesebb forrással a jövőben? Ez a kérdésem. Nu știu, o să vedem care este ideea. Igen. Meglátjuk, hogy alakul az Európai Bizottságban az erre vonatkozó vita a többi biztos kollégával. Hát még nem is lépett hivatalba ez a bizottság, meg kell erősíteni még, jóvá kell hagyni. Én elmondtam, hogy én hogyan látom a költségvetés helyzetét, mi az álláspontom ezzel kapcsolatban. Jól tudom persze, hogy nem csak a mezőgazdaságra lehet pénzeket elkölteni, vannak még más nagyon fontos, nagyra törő célkitűzések is, amelyek a tagállamok számára is fontosak, és amelyek a költségvetési forrásokat szánnak majd. Mint agrárbiztos, az lesz a feladatom, hogy érveket gyártsak annak érdekében, hogy erősíthessük a kap helyzetét és a forrásait. Delange, per un minuto, e un minuto di... Pedig Delange következik egy percben. In het Nederlands heb je een mooi spreekwoord, dat heet gelijk hebben. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm. Azt mondja, hogy azt gondolom, hogy önnek ugyan lehet, hogy igaza van, de nem feltétlenül az önél többségi vélemény egyes kérdésekben. Tehát ezt a többséget úgymond le kell győznie akkor, hogyha önnek egyébként igaza van. Hogyan fogja meggyőzni a biztos kollégákat azzal kapcsolatban, hogy az ön célkitűzései teljesüljenek. Például egy tisztességes költségvetés tisztességes költségvetés társuljon az ön célkitűzéseihez. Biztosként néha a saját tagállama ellen is fel kell lépnie, és adott esetben nemzeti kormánya megpróbálhat nyomást gyakorolni önre. Az ilyen nyomással hogyan próbál majd, hogyan fog majd szembeszegülni? Da, cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum... Az, hogy hogyan győzöm meg biztos kollégáimat, illetve hogyan igyekszem, majd törekszem erre. Remélem, sikerrel járok ebben, ahogy önöket is sikerült meggyőznöm, sikerül meggyőznöm arról, hogy szükség van egy erőteljes kapra. Persze önöket talán erről könnyen meggyőzni, mint a bizottságbeli kollégáimat lesz, lenne majd, de, mint mondottam, nagyon fontos az élelmiszerbiztonság érveivel élni. És egy sor más vetülete is van ennek a kérdésnek, amely meggyőző lehet ez a, és ezt a politikát újra és újra meg kell harcolni ennek a politikának a sikeréért, és a termelés válsága idején is az élelmiszer biztonságát biztosítani kell. Ez még mindig olcsóbb, kevesebbe kerül, mint a válságnak a negatív hatásait aztán később orvosolni. Ami pedig a közösségi szabályozást illeti, biztosként azt vagyok hivatott garantálni, hogy az Európai Bizottság megtegye, elvégezze a feladatát. Minden tagállammal szemben szigorúan be kell tartatnom a szabályokat a költségvetési ellenőrzés tekintetében is, hiszen a kap hitelességéről van szó. A biztosnak kell ellenőriznie, garantálni a források megfelelő felhasználását, erre meg kell találni megfelelő eszközöket, és a tagállamokkal szemben fel kell lépni, illetve támogatni is kell őket ebben. Komisszárió! Komisszárió, se lei Biztos úr, hogyha lemond az 5 perc záró nyilatkozatáról, akkor még néhány egyperces kérdés feltételére nyílik lehetőség. Ön döntsön, biztos úr. Da, fiind fidel cu ceea ce am spus la început, că dialog... Hát ahogy az elején elmondottam, a parlamenttel folytatott párbeszéd rendkívül fontos számomra. Úgyhogy azt hiszem a zárszavamat voltak éppen elmondtam, úgyhogy folytassuk tovább a párbeszédet inkább. Minutod idomá. Még néhány kérdés, egy perc kérdés, egy perc válasz. Danelis nincs itt. Tessék, Luis. Era para uma interpelação à mesa. Queria interpelar queria fazer uma interpelação à mesa. Az elnökséghez szeretnék fordulni, elnök úr. A mi frakciónk, a szocialista frakció nagy erőfeszítést tett, hogy ne ö, tegyünk fel pótkérdést, éppen azért, hogy más képviselők is szóhoz jussanak vegye tekintetbe ezt a, az erőfeszítésünket, elnök úr. Igen, természetesen most, most éppen azt tesszük. Danelis úrnak adom meg a szót egy percben. Presidente. Sí, Köszönöm, elnök úr, itt vagyok. Biztos jelölt úr. Úgy gondolja, hogy az európai mezőgazdaság támogatási modell kifejezi E azt a szociális modellt, amely az európai kultúrában gyökerezik. Milyen más értékeknek kell megjelennie, és a Lisszaboni szerződés ezt hogyan befolyásolja? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea... Már elmondtam ezt, a véleményem szerint az európai agrármodell a termékek minőségén alapul, a termékek sokszínűségén, sokféleségén, valamint a mezőgazdaság fenntartásán az EU-ban minden egyes régió sajátos jellemzőinek figyelembevételével. És így tekintve azt hiszem, hogy van kapcsolat az európai agrármodell és a szociális modell között. Éppen azon tényen keresztül, hogy megkíséreljük a gazdálkodókat és a mezőgazdaságot fenntartani Európában. És a jövőbeli kap keretében éppen ezt akarjuk elérni, mégpedig még kifejezettebben. Ezt a kapcsolatot a jövőben is fenn kell tartanunk, és hogyha sokszínűségről beszélünk, akkor ezzel nem csupán a termékek sokféleségét gondolom, hanem a termelési módok sokféleségét és a sokféle mezőgazdasági modellt. Ez egy európai sajátosság. És a közösség pénzügyi támogatását szintén ezáltal indokolhatjuk, amit a gazdálkodóknak kínálunk. Most pedig Falemon következik egy gyors percre. Já bych uh, velmi chtěl uvítat, že máme komisaře z Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, örülök annak, hogy új tagállam mi a jelölt, és a kap jövőjéről szeretném kérdezni. A közös agrárpolitika nagyon más az új tagállamokban, mint az a régi tagállamokban. Célja az az elkövetkező öt év során, hogy elérje azt, hogy ugyanolyan feltételek érvényesüljenek az EU egészén belül, azaz az új tagállamokban is. Fog javaslatokat beterjeszteni konkrétan ennek érdekében, hogy az új tagállami gazdák ugyanolyan feltételek szerint működhessenek, mint nyugat-európai kollégáik? Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici am confirmat că uh, o... Elsősorban a közvetlen támogatásokra uh, hivatkozik. Ahogy mondtam, hogy nem lesznek már különbségek az új és a régi tagállamok között ebben a tekintetben. Ami pedig különböző megközelítés módokat illeti a második pillér esetében, a vidékfejlesztési uh, politika tagállami szinten a tagállami sajátosságokat figyelembe veszi. Uh, Továbbra is olyan eszközöket akarunk a tagállamok kezébe adni a kap révén, hogy a különleges sajátosságokkal számot tudjanak ven, vetni. Egyes tagállamokban több beruházásra van szükség például, mint másokban. A közvetlen kifejez, kifizetések esetében azt hiszem, hogy közelednünk kell egy igazságos és kiegyensúlyozott elosztáshoz. Ezen történelmi hivatkozás keretfigyelembevétele nélkül. Ennek köszönöm, biztos úr. Most pedig Sárdemosz, Krisztál Sárdemosz kap szót. Itt ülök, igen. Nagyon röviden. Említésre került, hogy Fisher Bowl asszony egy olyan irányvonalat képviselt, ahol is az agrár kifizetések ellenőrzésével problémák adottak a tagállamokban sok esetben fel is függesztették a kifizetést, és a számbevőszék jelentése is jóváhagyta ezt. Egyes országokban, például Romániában is volt tehát gond a kifizetések megfelelő kifizetésével. Mit tesz annak érdekében, hogy ez módosuljon, hogy javuljon a helyzet? De, Igen, ezt már említettem. Fontosnak tűnik számomra, hogy képesek legyünk a forrásokat helyesen, szabályosan felhasználni és ellenőrzést gyakorolni az források felhasználása felett. Egy sor intézkedés létezik, amivel a tagállamokat erre figyelmeztethetjük, hiszen a probléma már azelőtt fennel, hogy ezeket a forrásokat befogyasztanánk. Van arra lehetőség, hogy ott fogadatosítsunk intézkedéseket, ahol ez indokolt. Románia esetéről a következőt mondanám biztos jelölt vagyok jelenleg, és remélem, hogy később kinevezett biztos leszek, és a bizottság szolgálatai támogatnak majd, amelyek rendkívül kompetensek a tekintetben, és ezt már be is bizonyították azon intézkedések révén, amelyek a globális hiba arány lehető legalacsonyabb szintre szorítását kísérlik meg a vidéki területeken. Lehetőségeket akarok találni hogy a tagállamokat támogassuk az ilyenfajta problémák leküzdésében. Hogyha strukturális jellegűek ezek a problémák, akkor ezeket meg kell szüntetni közösségi szinten is. Biztosíthatom önöket, hogy európai biztosként fogok eljárni ebben az ügyben. Bene. Sono... Abbiamo finito. Az ülés végére értünk. Siamo molto contenti. Nagyon elégedettek vagyunk, kedves biztos úr, az ön válaszaival. Nem tudom, hogy mennyi biztos jelölt kapott ennyire jó fogadtatást és tapsot, köszönöm tehát a válaszait. Most felfüggesztjük az ülést, emlékeztetném a koordinátorokat, hogy üljenek össze saját képviselőikkel, mert 13 órakor pontosan kezdődik a koordinátorok ülése, hogy értékelhessük ezen meghallgatás eredményét. Tehát az ülést felfüggesztem, 13 órakor találkozunk.